Schönen guten Morgen, liebe Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a mai ülésünkön. A napi rendet elfogadjuk, ha nincs ellenvetés senki részéről. Úgy látom nincs, akkor elfogadtuk a napi rendet, és amennyiben nincs ellenvetés, az április 25-26-ai ülés, valamint a május 12-23-24-i 24 ülés jegyzőkönyvét is jóvá hagyjuk, ha nincs ellenvetés. Elnöki közlemények? Nincs részemről semmilyen közlemény, úgyhogy áttérünk a, az első napi rendi pontunkra, a Mégezine Meissner jelentése parancsoljon. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ma a belvízi hajózás területével kapcsolatos szakmai képesítésekről van szó, nagyon technikainak tűnik ez, de mindannyian tudjuk, hogy megpróbálunk a belvízi hajó vizekre, a belvízi hajó utakra átterelni a forgalmat, hogy egy kicsit felszabadítsuk a közutakat, és hogyha több hajót szeretnénk a jövőben, akkor elegendő, jól képzett szakemberre, személyzetre szükségünk van. Éppen ezért most jelenleg hiányt tapasztalunk ezen a területen, ugyanis a fedélzet eléggé előregedett, és nem is tűnik egy különösebben vonzó szakmának, úgyhogy az emberek nem tolonganak és ez is egy ok, amiért foglalkoznunk kell ezzel a javaslattal, de azért is készítettük el ezt a javaslatot, mert természetesen a munkavállalók mobilitása szempontjából fontos, hogy valaki a képzést megszerezze egy adott tagállamban és egy másik országban dolgozhasson. Természetesen fontos, hogy az útszakaszokat ismerni kell, hiszen minden folyónak megvan a maga sajátossága, és ismerni kell az ottani nehézségeket, sajátosságokat, de fontosnak tartom, hogy legyenek bizonyos építő elemek, amelyek alapján valaki a belvízi hajózás területén dolgozhat akár a személyszállítás, akár a teherszállítás terén. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy foglalkozunk most ezzel. Ez az első alkalom, hogy beszélünk erről az anyagról, és az elnék előadók is majd egyeztetnek a közeljövőben. Úgyhogy az az elképzelésem, a tervem, hogy még az év, ebben az évben lezárjuk ezt az anyagot, és várom érdeklődéssel a hozzászólásukat. Elnök, köszönöm szépen! kivételesen ma szakértők is eljöttek. Terezia Hacksteiner, a European Bars Association részéről parancsoljon. Thank you, uh, Chair, um, for inviting uh, EBU uh, to this uh, meeting. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai ülésre bennünket. Nagy örömmel osztjuk meg a javaslattal kapcsolatos gondolatainkat. Ahogy a Májszer asszony is elmondta, egy nagyon fontos javaslatról van szó az ágazat számára. Az EBU a szolgáltatókat, működtetőket képviseli, az üzemeltetőket képviseljük. Már 2004 óta kérjük a szakmai képesítések harmonizációját, pontosan abból azokból kifolyólag, amelyeket, amelyet a jelentéstevő is elmondott. Nincs elég képesített munkavállaló ebben az ágazatban, és nagyon fontos az is, hogy magas szintű biztonsági normákat tudjunk garantálni. Ezért üdvözöljük a bizottság javaslatát, Azonban hangsúlyozni kívánjuk, hogy az új javaslat keretében, melynek célja a mobilitás fellendítése, megerősítése, illetve a közös hatáskör, közös kompetenciarendszer kialakítása, a képzési, megfelelő képzési rendszer kialakítása, fontos, hogy ide vonza a fiatalokat, Ami pedig magukat, a szabványokat, a normákat életi, hangsúlyozni kell, hogy az EBU számára kiemelkedő fontosságú a biztonsági szabványok fenntartása, különösen a veszélyes anyagok szállítása területén. A víziutak esetében a legmagasabb biztonsági szabványokat kell biztosítani, de ugyanez vonatkozik az utas szállításra is. Fontos tehát, hogy megfelelő szabványokat alakítsunk ki, és ezeket úgy fogalmazzuk meg, hogy konzultációt folytatunk a szakterület képviselőivel. A CCNR és az Európai Bizottság között konzultáció, párbeszéd folyik a standardok kialakítása érdekében, illetve a technikai irányelv kapcsán is, amelyet a tanács és a parlament dolgozott ki. A szakértők közé tartozik a Libel szakbizottság, illetve az ágazati szakértők véleménye. Közös összefogással azon kell dolgoznunk, hogy a szabványokkal, szabványokból ne engedjünk. Ezen kívül el kell kerülni azt is, hogy a tanúsítványok közül mazsolázanak ebben az ágazatban. Tehát szeretnénk elkerülni azt, hogy olyan tagállamok adjanak ki tanúsítványokat, amelyek nem igazán ismerik az oktatás és képzési rendszert ebben az ágazatban, vagy a navigációs kérdéseket. Ezért ezen a területén korlátozást szeretnénk bevezetni olyan országok esetében, amely, ahol nincsen hajózható tehát nincsen belvízi hajózás, ezek ne, adha, ne adhassanak ki ilyen tanúsítványokat, mindennek a célja a biztonsági szabványok föntartása. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy a két fő aggály orvoslása érdekében üdvözöljük ezt a javaslatot, és hangsúlyozzik, hogy az intézmények, illetve a CCNR között együttműködésre van szükség. Szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a legmagasabb biztonsági szabványokat biztosítsuk. Köszönöm. A European Transport Workers részéről Miriam Safar következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségének a nevében is szeretnék szólni, és szeretném a köszönetemet kifejezni a meghívásért, és azért, hogy meghallgatják a véleményüket. Az ETF üdvözli ezt az irányelvet. Több évnyi intenzív kommunikáció eredménye ez. Az Európai Munkaadók és Munkavállalók Szövetkezetei, a képző és oktató központok mind-mind együttműködtek egymással. Mindenki tudja, hogy a belvízi hajózási ágazatban most nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe. Leginkább a demográfiai kihívások fontosak, mert a hajókon dolgozók személyzet, hajókon dolgozó személyzet átlag életkora az 50 évet közelíti, sőt az 55 évet is meghaladja a kapitányok átlag életkora most a szállítás, a teherszállítás, a belvízi teherszállítás volumene nő, erre érdemes odafigyelni. De a folyó és belföldi hajózási ágazatban több személyzetre lenne szükségünk, és plusz 300 hajóra is. A vízi szállítás és hajózás környezetvédelmileg fenntartható közlekedési módként be kell, hogy épüljön az ellátási láncba, és nagyobb piaci részesedést kell, hogy kapjon, nem csak a teherszállításból, hanem a személyszállításból is. Nagyon sok változást vettünk észre ebben az ágazatban. A modernizáció az tulajdonképpen már elérte ezt az ágazatot is és nyilván új készségekre és kompetenciákra van szükség az új helyzetben. Tehát ez az ágazat akkor ö, tud ö, megmaradni, hogyha fenntartható és vonzó tud lenni a személyzet számára, ez az egyik legfontosabb dolog. Az irányelv az tulajdonképpen a sarokköve ennek, az, ennek a sok változásnak harmonizált mennyiségi és minőségi előírások megteremtésének európai szinten. Hozzá fog járulni ahhoz is, hogy a munkaerő mobilitása könnyebbé váljon, és hogy természetesen vonzóbb legyen. Az illegális gyakorlatok is remélhetőleg megszűnnek majd, mert ezek a játékszabályok tisztességes voltat veszélyeztetik most. Remélhetőleg egy modern, standardizált ágazatról lesz szó, amely minőségi képzést és oktatást tud biztosítani az itt dolgozóknak. Ennek az irányelvnek a fő célja továbbra is az kell, hogy legyen, hogy egy egyetlen egységes rendszer működjön, amelyet az összes európai vízi úton használnak, tehát ne legyenek kivételek az általános szabály alól. El kell kerülnünk azt, hogy kettős rendszer jöjjön létre ne legyenek különböztetések, ne legyenek megkülönböztetések az egyes vízi útak között, hogy azok összekapcsolódnak-e vagy sem. Az egyeséges irányá vonatkozzon mindenkire, mindenhol, egy átlátható, egyszerűen végrehajtható és egyszerűen ellenőrizhető eszközre van szükség az esetleges problémák elkerülése véget biztosíthatunk hosszabb átmeneti időszakot a tagállamoknak, hogy megfelelően végre tudják hajtani az irányelvet, de mindenkire az egységes szabályok vonatkozzanak. Az irányelv szövege első olvasatban azért még javítható. Ha a kettes cikket a preambulum bekezésben elolvassuk, akkor a kivételek hosszas listája következik. Számunkra ez nem elfogadható. Az, hogyha a tagállamok nem ültetnek át valamit a nemzeti jogba, csak jogbizonytalanságot teremt. Tudnia kell mindenkinek, hogy a belvízi hajózási ágazat az nem eh, tudja ezt elbírni, koherens és egységes szabályozás az egyetlen megoldás, a megoldás arra, hogy el tudjuk kerülni a pro- problémákat. Tehát a 35-ös cikk értelmében bármilyen fajta kivétel számunkra elfogadhatatlan. Minden kivétel azt jelenti, hogy az irányelv eredeti célját tagadjuk meg. Az irányelv eredeti célja az a munkaerő mobilitásának segítése Európában, ebben az ágazatban. Vannak egyéb pontok is, kisebb pontok az irányelvben, amit szeret, amire szeretnénk felhívni a figyelmet. A hármas cikken belül az úgynevezett egyéb személyek fogalma bevezetésre került, a személyzeten kívüli személyekről van szó, akik sürgősségi helyzetben átvehetik az irányítást. Számunkra az egyéb személyek meghatározása az nem megfelelő, tehát egyéb személy, amely szolgálatban van a hajó fedélzetén, ezt tudnánk elfogadni. A tízes cikkben szerepel az is, hogy az engedélyek maximális érvényessége 10-ről 15 évre hosszabbítható. Az ETF nem támogatja ezt, mi szeretnénk korlátozni az időszakot 10 évre mindenképpen. Azt szeretnénk, hogy az engedélyezés, az engedélyek a lehető leginkább tükrözzék a valóságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rofan Rím, az Edina Educational Network részéről parancsoljon. Goedemorgen. Uh, ja, Edina eh, vertegenwoordigen uh, de... Jó reggelt kívánok. Köszöntök mindenkit. Az Edina a belvízi hajózás terén működő oktatási intézményeket tömöríti. A szervezetünk összességében véve elégedett ezzel a javaslattal, kezdettől fogva támogattuk is, és nagyon örülünk annak, hogy ez a javaslat a tapasztalat helyett a kompetenciák hangsúlyozását helyezi előtérbe. Tehát most a különböző készségek, valamint a személyzet magatartása is, mint olyan szerepet kap, így olyan személyek kerülhetnek ebbe az ágazatba, akik valóban felelősek, és kiismerik magukat a belvízi hajózás mindennapi kérdéseivel. A képzési ágazat szempontjából természetesen fontos, egy képzési rendszer kidolgozása szempontjából is nagyon fontosnak és jónak tartjuk ezt. Ha egy egyértelmű irányelv születik, ez nagyon hasznos, gyakorlatilag ez olyas valami, amit minden intézmény gyakorlatilag be tud építeni a tantervébe. És ennek az egész ágazatra nézve ugyanaz lesz az eredménye, teljesen független attól, hogy valaki hol végezte tanulmányait. Tehát abból indulhatunk ki, hogy valóban kompetens személyek kerülnek ki a képzés végén. Éppen ezért nem teljesen értjük, hogy az irányelv bizonyos pontjain miért beszélünk egy írásbeli vizsga lehetőségéről. Ez szerintünk csak úgy valósulhat meg, hogy a készségeket is megvizsgáljuk. Véleményem szerint itt még lehetne javítani ezen a javaslaton. Az irányelv egyébként kimondja azt is, hogy a fedélzeti személyzetre összpontosítsunk, tehát már nem kizárólag azokról van szó, akik valahol a hajón dolgoznak, hiszen tudjuk azt is, hogy vannak olyan személyzetek Európában, akiket különböző pontokon lehet bevetni, például a fedélzeten, a hídon, de akár a a hajó más pontjain is bevethetők. Ez pedig olyas valami, ami szerintünk hasznos, és szerintünk ilyen fajta kiképzést is lehetővé kell tenni. Nem pusztán a javaslatban szereplő szereplő képzéseket. Tehát szerintünk a matróznak minden, mind a hét területen lehetővé kell tenni a képzést. Azt kellene elkerülni, hogy minden egyes tagállamban az irányelvet eltérő módon alkalmazzák, mert ennek megint eltérő eredménye lenne. Mi éppen ezért azt tartjuk hasznosnak, hogy egy európai minőségbiztosítási rendszer lépjen életbe, ami valóban szavatolja majd a minőséget. akik az képzési, az oktatási intézményekben dolgoznak, számukra is van egyfajta, legyen egyfajta cél, amit mérvadónak tudnak tekinteni. Elhangzott már az is, hogy az irányelv nagy hangsúlyt helyez a készségekre. Tehát valóban bizonyítható, hogy valami elvégzésére képes a matróz azok alapján, ami az irányelvben szerepel. De vannak olyanok is, akik más területekről szeretnének bekapcsolni a belvízi hajózásba, Éppen ezért öt évi munkatapasztalattal kell rendelkezzenek egy másik területen, még mielőtt jelentkezhetnének ebbe a, erre a képzésre. Gyakran rövidebb úton is be lehet kapcsolódni, a minimális életkor 21 év, tehát az ilyen emberek esetében van már másfajta képzés, de feltételezhető, hogy ezen a területen nem rendelkeznek különösebb tapasztalattal. Valaki, aki például egyetemi tanulmányokat végzett, és szeretne bekapcsolni, bekapcsolódni ebbe az ágazatba, igazából nem látok ezzel kapcsolatban problémát, hogy eh, elküldjék öt évre hogy helyezkedjen el egy másik területen. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy valaki milyen eh, milyen eh, szakmai tapasztalattal rendelkezik. Hát ennyi lenne részemről. Köszönöm szépen. Jörg Huse, a CCNR részéről, a Rajna Bizottságtól. Thank you, Chairman. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. A Rajnai um, Hajózási Bizottság véleményét szeretnénk itt közvetíteni az irányelv tervezettel kapcsolatban. Tulajdonképpen a belvízi hajózás esetén a kompetenciák és a végzettségek kölcsönös elismerére már, elismerése már hosszú múltra tekint vissza. A CCNR már 92-ben aláírta a megállapodást azokkal a tagállamokkal, amelyek Bázeltől kiindulva a folyón végig megtalálhatóak, tehát a kormányos képesítéseket kölcsönösen elismerték ezek a tagállamok. És egyébként az Európai Unió is ebből kiindulva ismerte el kölcsönösen a végzettségeket a 96 per 50-es irányelvvel, és most ezt a rendszert váltja majd le a kompetencia alapú megközelítés. Ebben az az újítás hogy figyelembe veszik a bevízi hajózási ágazatban az innovációt, például a folyékony földgáz használata, mint üzemanyag, aztán az utasbiztonság, hiszen itt vannak szakértők, akiknek a szerepe bekerült a körbe. A CCNR tulajdonképpen ezt a munkát európai szinten végezte, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tulajdonképpen az európai tanács és az Európai Bizottság közötti eszmecserében rengeteg olyan kompetencia merült fel, amely a Rajna mentén már elfogadott, és ami, amelyek most ezek a kompetenciák bekerültek az irányelvtervezet mellékleteibe. Nagyon nagy örömmel folytatjuk az együttműködést az Európai Bizottsággal a standardok kidolgozása érdekében. Annak érdekében, hogy legyen részletes leírás, tehát a kompetenciák részletes leírása megszülessen, mert ez ugye benne van az irányelvben, tehát ez szerepel. Például nagyon érdekes, hogy első alkalommal vezetik be az európai kompetenciák listáját a hajósok számára. Ez hozzáadott értéket jelent majd a munkaerő mobilitása szempontjából Európában, és nagyon nagy örömmel működünk együtt a szociális partnerekkel, az oktatási intézményekkel, és az összes többi szereplővel ezen a téren azért, hogy egységes standardok legyenek. Tehát eh, operatív szinten is, de menedzsment szinten is, tehát a kapitányok szintjén is, és a különleges engedélyek kiadására ugyanez vonatkozik, ahogy az előadó is hangsúlyozta. Vannak olyan területek, amelyeket még alaposabban meg kell vizsgálni a jogalkotóknak de mondom még egyszer, hogy nagyon szívesen segítünk, és nagyon szívesen veszünk részt a párbeszédben valamennyi érintett félel, partnerrel, akik itt jelen vannak, és az Európai Bizottsággal is természetesen, hiszen a bizottság lesz a felelős majd a standardok végrehajtásáért delegált aktusokkal, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Azt is el szeretném mondani, hogy természetesen nagyon érdekel minket azt, hogy felmerültek itt aggályok a biztonsági standardokkal kapcsolatban, tehát hogy ezeket ne hígítsuk, ne lazítsuk fel. Szerintem senki nem kívánja ezt az ágazatban, senkinek nem az érdeke. Az LTF e üzenetét is hallottuk, akik megfogalmazták, hogy ez az irányelv tulajdonképpen az alapköve az új időszaknak, a minőség megteremtésének, a minőséget garantálja és azért nagyon örülünk annak, hogy a munkaadók és a munkavállalók is hozzájárulhatnak a standardok kidolgozásához, amelyeken most, amelyekkel most foglalkozunk. Hát elég ambíciózus ez a sok feladat, nagy vállalás ez, az idő keretek is eléggé ambiciózusak, azt kell mondjam, de azért reménykedünk benne, hogy együttes erőfeszítéssel sikerül majd megoldani a helyzetet. Rengeteg szakértő van, aki tudna segíteni az európai iskolákból, oktatási intézményekből, és mindenki hozza a saját tapasztalatát, saját véleményét, saját megközelítési módját, és természetesen a tanítási módszerek is eltérőek. A jó gyakorlatokat lehetne egy közös európai kompetencia alapú rendszerbe integrálni. Nagyon örülünk annak, hogy ennek a munkának részesei lehetünk és természetesen a parlamentet minden lehetséges módon segítjük. Ha támogatásra van szükségük, akkor nagyon szívesen felajánljuk a tapasztalatunkat, és ezt a folyamatot tulajdonképpen ma megkezdjük. Köszönöm szépen azt is, hogy betartotta az időt, most pedig Wim van de Kamp következik. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Mijn collega eh, Renaud Muselier... Die... Köszönöm szépen. Hanó Műzüli kollégám nem tudott eljönni a mai ülésre. Ő az árnyék jelentéstevő a néppárt részéről. Azt kérte tőlem, hogy mondjam el a kérdéseit a tisztelt hallgatóság előtt ma délelőtt. Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak a javaslat benyújtásához. Ahogyan a szakértők is elmondták, évtizedek óta próbáljuk professzionálisabb síkra terelni ezt az ágazatot, megfelelő képesített szakemberekkel. Azt is fontosnak tartjuk, hogy ezek a szakemberek nagyobb fokú mobilitást élvezzenek az Európai Unión belül. Ebben az ágazatban ö, nagy hiány mutatkozik, kevés szakember van. Aztán beszéltünk az úgynevezett ö, modell shiftről, azaz előtérbe kívánjuk helyezni a belvízi hajózást, és nagyon reméljük, hogy a bizottság segíteni fog abban, hogy a munkaerő hiányal megbírkózzon ez az ágazat. A képzést harmonizálni kívánja a bizottság, ezt támogatjuk. Ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdések először is. Defi definiálni kell a hajózható útvonalakat, a folyó, folyók útvonalait. Különböző zónákat határoztunk meg, a belvízi hajózás területén, de nem értjük, hogy ezek az zónák miért nem szerepelnek magában az irányelben. Aztán a második kérdés. A képesítés szintjétől függetlenül szükség van minősítésre, osztályozásra, a matrózok esetében. Úgy gondoljuk, hogy pontosítani kell, hogy melyik matróz milyen képesítéssel rendelkezik a fedélzeten. Aztán következő kérdés. A szimulátor alkalmazható-e a képzés során? meghallgattam azt, amely az írásos vizsgákkal kapcsolatos megjegyzés volt, de szeretnénk felvetni annak lehetőségét, hogy tanulási időt töltsenek ezek a matrozok a szimulátorokkal. Aztán mi a helyzet a szociális jogokkal a matrózok esetében? És az utolsó kérdés az idény munkásokra vonatkozik. Például a sétahajókon dolgozók kiesnek ebből az irányelvből. Köszönöm. Anna Claudia Tapárda következik. Köszönöm szépen. Az előadónak szeretném megköszönni munkáját és köszönjük a szakértőknek is az információt. Mindez valóban nagyon hasznos, és segítségünkre lesz a jelentés kidolgozásakor. Igaz, hogy a belvízi hajóutak sajátos, egyedülálló közlekedési utak, amelyek a környezetvédelem szempontjából is nagyon fontosak, ugyanis egy fenntartható közlekedési módot jelentenek. Ugyanakkor megfelelő képesítést és kellő szintű képesítést kell biztosítani az ágazatban dolgozók számára. Ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság egy jogalkotási keretet szeretne biztosítani, és egyfajta harmonizációt a képesítések kölcsönös elismerése szempontjából. Egyfajta európai filozófia szükséges ebbe a javaslatba, és vonzóvá kell tenni ezt a szakmát. Mivel már vannak különböző jogszabályok ezen a területen, úgy gondolom, hogy a harmonizáció nem jelent majd problémát a tagállamok számára ami nagyon fontos, és ezt érdemes tudni, hiszen nem vesz majd így, nem igényel különösebben sok időt ennek a javaslatnak az átültetése. Remélem, hogy összpontosítani tudunk a következő aspektusokra, a különös kockázatú belvízi utakra. Van egy tanulmány, amelyből az derül ki, hogy a munkavállalók mobilitása sérül, pontosan azért, mert a kockázati térségek, illetve a kockázat nagy, nagy kockázattal rendelkező útvonalak nincsenek megfelelően definiálva. Ugyanígy az is fontos, hogy egyértelmű információt kell biztosítani a tagállamoknak ezen belvízi hajóutakról, és éppen ezért arra kellene törekednünk, hogy a tagállamok eleget tegyenek a feltételeknek, és a 8-as cikk B, illetve C pontjába kellene ezt illeszteni. A kockázati övezetekre vonatkozó aspektusokat a tagállamok kell definiálják, éppen ezért vannak konkrét költségek, amelyek a más tagállamokból származó hajókra hárulnak, amit szintén figyelembe kell venni, és ezt fontosnak tartom. Az utolsó pont pedig, amit szeretnék megemlíteni, az a fedélzeti személyzet kölcsönös elismerése a Rajna Bizottság által. Természetesen nem vitatható, hogy magas szintű szabványok szükségesek, a Rajna Bizottság határozta meg ezeket, a tanúsítványok, valamint a személyzet, a fedélzeti személyzet kiválasztása szempontjából, de Fontosnak tartom, hogy javítani kell a kölcsönös elismerést, és vissza kell szorítani a bürokráciát. Így csökkenthetjük azt az időt, ami szükséges a jobb a képesítések kölcsönös elismeréséhez. Remélhetőleg ugyanúgy sikerül együtt működnünk, mint eddig, mert ez eddig kiválóan sikerült ennél a jelentésnél. Köszönöm szépen. Péter van Dalen következik. Voorzitter, goedemorgen. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó reggelt mindenkinek! Nagyon érdekes ez a javaslat. És figyelembe veszi a kompetenciákat. Ezek a kompetenciák remélhetőleg a végén majd nagyon jól figyelembe lesznek véve, nagyon jó képzésre alapulnak majd, ez az irányelvben szerepel, a CNR hozzá, CCNR hozzászólásával kapcsolatban és a hatos cikkel kapcsolatban hadd mondjak néhány szót. Ugye itt arról van szó, hogy a személyzet tagjaira mi fog vonatkozni, ugye bizonyos hajózási szakaszokon, milyen elvárások lesznek az ő esetükben, a, például, hogyha egy nagyon veszélyes szakaszon hajóznak, hogyha bonyolult az a szakasz, ahol éppen áthalad a hajó, ugye az szerepel, hogy az engedélyezés a kiadott engedélyek birtokában, ugye erre lehetőség van, de a CN, CCNR tagja a Svájc is, és hát az a kérdés, hogy akkor most mi lesz ezeknek az engedélyezéseknek a kibocsátásával, véle, a CCNR véleményének a kikérésére lesz szükség, vagy sem? Itt a szöveget világosabban kellene megfogalmazni. A hetes cikk az nem beszél semmifajta külön szakaszról ugyanis. A a következő pedig a szimulátorok kérdése, ami egy problematikus aspektus szerintem. A szimulátorok használatának elismerése a 19-es cikkben szerepel, hogy majd az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal fogja ezt elintézni. Tehát nyilván az rendben van, hogy mondjuk nagyobb mértékben alkalmazzuk a szimulátorokat, de mindig a Rajnáról beszélve én még szeretném tudni, hogy hát ezt a, ezt a víziutat hogyan fogják kezelni. Ugyanis jó lenne tudni, hogy most akkor lesznek-e különleges, vagy speciális kompetenciák, szaktudás, amelyet elvárnak, mert azért ez egy eléggé különleges ö, vízi út. És aztán pedig a tízes cikkre ugranék, az ötös pontra ezen belül, mert úgy tűnik, hogy ugye tíz éves időszak volt az engedélyezések érvényességére vonatkozóan, itt tíz évet szabtak meg. Nem tudom, hogy emögött mi az érvelés, Hát nyilván jól hangzik, de hát nem tudom, hogy tíz év elteltével vajon mi lesz a helyzet. Az árnyék előadókkal remélem együtt tudunk működni, mindenkinek sok tapasztalata van, jó eredményeket várok egyébként ezt a munkától. Pitella kolléga következik. Taylor kolléga, bocsánat. Üdvözöljük ezt a megállapodást, ezt az európai jogszabályt, amely nagyon összetett kétoldalú és többoldalú megállapodásokat fog leváltani. És végre lesz egy Európai Uniós keret az engedélyezésre, illetve a kölcsönös elismerésre, tehát a képesítési bizonyítványokról mindenki itt van, de talán az ágazat nem minden fontos szereplőjének a véleményét kérdezték meg eddig. Én a belvízi Európai Hajózási Szövetség véleményét tartanám a legfontosabbnak. Tehát az Inland Navigation Europe véleményét. A szakértőkhöz fordulnék egy kérdéssel a képzés és tudásra vonatkozó követelmények. Most mi, mi, csodák? tehát a biztonságra vonatkozóan, a navigációra vonatkozás, navigációra vonatkozóan, és így tovább. Én egyébként a vízi személyszállításról egy saját kezdeményezésű jelentés előadója vagyok, amelyet majd délután beszélünk meg. Tehát ebben a minőségemben is kérdezem a szakértőket, hogy mit gondolnak, például a sürgősségi helyzetekben milyen standardokat kell meghatározni, és például a fogyatékkal élő személyek, illetve a csökkentett mobilitással rendelkező személyek utaztatása esetében mire kell odafigyelni. A véleményük szerint a bizottság munkája megfelelő, vagy hiányzik valami még? Vannak még további javaslataik, megjegyzéseiket tekintetben? Most pedig a bizottsághoz fordulok. Hogyan tudjuk elkerülni a, ezt a fajta kettős szabályozást a jövőben? Tehát, hogy ugye mindig az az általános kívánság, hogy ne kettőzzük meg a munkát, ne kettőzzük meg az administratív terheket sem a tagállamok számára. És az is érdekel, hogy mondjuk mi a véleményük arról, hogy legyen egy európai belvízi hajózási ügynökség, amely jogbiztonságot és átláthatóságot teremthet az Európai Unió belvízi hajózható szakaszain. És egyébként az ágazatra is jól, jó hatással lehet. mint ez történt a Rajna esetében. És aztán kérdezem azt is, hogy az ágazati szociális párbeszédről mit gondolnak az elektronikus nyilvántartásokat, a tahográf kérdéseit még tisztázni kell, hogy a játékszabályok mindenütt ugyanazok legyenek, és hatékonyan lehessen eljárni. Tehát kíváncsian várom a bizottság véleményét, és örömmel várom az együttműködést az előadóval, illetve a kollégákkal. Nagyon remélem, hogy valami pozitív eredménye lesz ennek a munkának, tehát hogy egy jó irányelv születik. Isabella de Monte. Isabella de Monte következik. Sí, grazie, presidente, grazie. Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm az előadó asszonynak és a szakértőknek is, hogy elmondták a véleményüket ezzel az irányelvtervezettel kapcsolatban. A véleményem szerint a dolgozók mobilitása szempontjából nagyon fontos az, hogy olyan irányba mozduljunk el, amely ugye a kikötői rendeletben is a célunk volt, hogy a stabilitás növelkedjen, és hogy a munkahelyeket védjük, illetve hogy segítsük a belső piac fejlődését. Ami a tartalmat illeti, egy-két megjegyzésem lenne. Először is, hát ugye egy irányelvről beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamok kapnak némi mozgásteret a tekintetben, hogy a saját különleges helyzetük figyelembevételével ültessék át a szabályokat a nemzeti jogba. Azt viszont el kell kerülni, hogy túlzott rugalmasságot, túlzott mozgásteret kapjanak a tagállamok, mert ez alása az eredeti célt arra is felhívták a figyelmet, ugye, hogy a kölcsönös elismerés az egyik cél, tehát nem lehetséges az, hogy ennek utána az legyen a következménye, hogy jogbizonytalanság alakuljon ki. Tehát ezt azért érdemes tisztázni. Ami a kérdéseket illeti, az egyik azzal foglalkozik, hogy hiányzik az értékelés. Tehát nem lenne -e, érdemes a hajózási tapasztalatot felsorolni, és nem pedig az általános munkatapasztalatot ezen a téren. A második dolog pedig a képzés, és a 17-es cikket nézem, ahol ugye az szerepel, hogy a tagállamok tájékoztatják, a, vagy hagyják a képzési programokat, és tájékoztatják a bizottságot a hagyott képzési programokról, hát muszáj, hogy homogén legyen a, a képzés európai szinten, különben nem megy a kölcsönös elismerés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány kérdést nem az előadó, hanem nyilván a szakértők tudnak megválaszolni, hogyha esetleg ezt megtennék. Einer nach der anderen, Frau Therese Hagsteiner. Talán Therese Hagsteiner Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatásukat, illetve az elhangzott kérdéseket. Feljegyeztem, hogy egyfelől támogatják a megközelítést, másfelől azonban bizonyos értelemben aggodalmaiknak is hangot adtak. A bizottsághoz szólt néhány kérdés, de ami például a legutóbb elhangzott kérdéseket illeti, Taylor úr például a személyszállító hajókkal kapcsolatban kérdezett, valamint a csökkentett mobilitású személyekkel kapcsolatos szállításra valóban az ágazatban nagyon magas szintűek a biztonsági szabványok, már ma is alkalmazkodunk a legmagasabb szintű biztonsági szabványokhoz ebben az ágazatban, és úgy gondoljuk, hogy ezek a sztenderdek kielégítőek ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a helyzeteket, ami pedig az administratív terheket illeti. Ez valóban egy olyan kérdés, amelyet alaposan szemügyre kell vennünk. Egy másik kérdés pedig, amelyet többen is érintettek, a parlamenti képviselők a kockázati tényező definíciója, valamint a mentességekkel kapcsolatos kritériumokra vonatkozott. Számunkra az ágazat számára nagyon fontos, hogy konkrét szabályokat tartsunk fenn ebben az ágazatban, és valóban kellene bizonyos területek, amelyeken még magasabb szintű sztenderdeket tudunk biztosítani. Biztosítanunk kell, hogy ezekkel a fontos kérdésekkel is foglalkozunk, ami pedig a képesítések kölcsönös elismerését illeti a CCNR által meghatározott sztenderdekre kell építkeznünk. Ez minden bizonyal szintén hozzájárul majd a bürokratikus terhek csökkentéséhez. A szimulátorok úgy gondolom egyértelmű, hogy egyfelől szükséges, hogy felhasználjuk a tapasztalatokat, valamint a modern technológiát, a lehetőségeket, de vannak gyakorlati képzések a hajók fedélzetén, amelyeket szintén figyelembe kell vennünk, tehát megint egy megfelelő egyensúlyra kell törekednünk. Nem tudom, hogy válaszoltam az összes kérdésre, amely felmerült. Azt hiszem, igen, úgyhogy ennyi lenne. Köszönöm szépen, Miriam Safár következik. Well, thank you very much. Uh, I must say that I'm... Um, Köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy nagyon örülök a visszajelzéseknek, a kérdéseknek, a hozzászólásoknak. Természetesen a mi álláspontunk kicsit átfogóbb, átfogóbb annál, mint uh, amit a bevezetőnk tartalmazott. Üdvözlöm a digitális takográfra vonatkozó megjegyzéseket. A munkavállaló képviselői részéről azt mondhatjuk, hogy szeretnénk ennek a megvalósítását látni, más kezdeményezésekkel együtt. Fontosnak tartjuk, hogy ez vonzóbb legyen, fenntarthatóbb legyen ez az ágazat, és ehhez megfelelő eszközökre van szükség a munkaidő és a pihenőidő regisztrálására. Úgyhogy valóban nagyon fontosnak tartjuk, és észszerűnek ezt a javaslatot. Aztán fölmerült az a kérdés, hogy mire is vonatkozik az irányelv. Szerintünk jó lenne, hogyha a hajón, ö, hajóval kapcsolatos összes funkcióra kiterjedne ez az irányelv. Nagyon sokan rettetes körülmények között dolgoznak jelenleg, gyakran az idény munkát emlegetjük, de ezek az idény munkások csak 9 hónapra maximális, maximum 9 hónapra kapnak munkát, viszont többet dolgoznak 9 hónap alatt, mint itt bárki közülünk 12 hónap alatt. Tehát ez nem idény munka, hanem teljes munka, és ehhez megfelelő munkakörülményekre van szükség. Az idény jellegű szerződések miatt nagyon is kiszolgáltatott helyzetben vannak, illetve alacsony szintű bérezést, fizetést kell, hogy elfogadjanak. Aztán, ami a szimulátorokat illeti, nyitottan állunk ehhez a kérdéshez valóban fontos, hogy a belvízi hajózás modernizálódjon, a szimulátorok pedig ebben nagyon sokat segíthetnek, hiszen különböző kompetenciákat és készségeket tanulhatunk meg ezáltal. Hogyha modern oktatási eszközöket adunk az emberek kezébe, akkor arányosan csökkenhet a képzési idő. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség alapvető vitorlázási tapasztalatra. Aztán a Medina részéről a, is kaptunk megjegyzéseket a hatáskörre vonatkozóan. Nagyon-nagyon értékelnénk, hogyha mind a hét kompetencia benne lenne az irányelvben, nem pedig csak az a három, amelyet a hármas cikk tartalmaz. Azt hiszem, hogy a részemről egyelőre ennyit, nagyon sok más részlet húzódik még az állásfoglalásunkban. Eh, ja, voorzitter, dank u. Ik zal uh, ingaan op een aantal uh, vragen die ik... Rob van Rén, köszönöm szépen. Szeretnék uh, reagálni néhány kérdésre, amelyet uh, feljegyeztem. Az összes uh, személyzeti tagot ki kell képezni, vagy sem. Nos, önmagában véve az irányelv a, az operatív személyzetre uh, gondolt, tehát főleg a matrózokra, illetve a kormányosra, tehát a hajókapitányra, tulajdonképpen ezen személyekre, erre a személycsoportra korlátozódik. Ez azonban nem mond ellent annak, amit az imént mondtam, hiszen mindenek előtt a fedélzeten dolgozók, a hajón dolgozók biztonsága a fontos. A hajózás biztonságát általánosságban véve is javítanunk kell. Tehát ebből a szempontból nem érthető, hogy valaki, aki semmilyen ismeretekkel nem rendelkezik ebben az ágazatban, biztonságban a hajó fedélzetére tud menni. Tehát az egyes, kettes melléklet tartalmaz bizonyos kritériumokat a személyzetre vonatkozóan. Itt nincsenek konkrét elvárások, de ha megvizsgáljuk, hogy milyen a gyakorlat a más, a többi ágazatban, más ágazatokban, akkor a minimális dolog, amit elvárhatunk, az az, hogyha valaki a személyzet tagjaként a hajó fedélzetére megy, akkor kiismeri magát a biztonsági kérdésekben, és kiismeri magát a hajózás területén, tehát egy minimális szintű biztonságot garantálni kell. Ami pedig a szimulátorokat illeti, illetve ezek felhasználását a képzés során, Van egyfajta kiképzési modell, amelyet az Edinában felhasználunk. Mm, az ember ezt látja, de aztán megfeledkezik róla, viszont hogyha gyakorlatias, gyakorlatban tud valamit felhasználni, akkor ezt jobban elsajátítja tehát bizonyos manőverek a hajó fedélzetén, ezek fontosak, de vannak más szimulátorok is, és a képzésben résztvevők számára ez, ez vonzó. Itt tehát valóban a képességekre helyezzük a hangsúlyt. Hosszú ideje létezik már egy projekt, van egy dokumentum, amely felsorolja a különböző funkciókat, amelyeket eh, el kell látni, vannak más projektek is, amely a technikai eh, feltételeket eh, tartalmazza, hiszen ezek a szimulátorok valamilyen módon a realitást kell tükrözzék, tehát ezeket az eszközöket be kell tudni vetni, de nem csak a képzésben, hanem az adott képességek értékelésénél is. Főleg a személyszállító hajók fedélzetén azt kell mondjam, hogy ha valakinek van egy szerepe a személyzet tagjaként, akkor természetesen bizonyos képesítésre szüksége van, de ha valaki például inkább kiszolgáló személyzet a hajó fedélzetén, akkor azt hiszem, hogy elég, hogyha ezt a szabályozást tartjuk szem előtt, bár természetesen segítséget kell tudni nyújtani vészhelyzet esetén. Mit teszünk például a fogyatékkal élő személyekkel egy vészhelyzetben? Ezért azt javasoljuk, hogy a konkrét képességeknél operatív, valamint vészhelyzeti szinten is legyenek bizonyos kitételek. Az irányában ugye úgy döntöttek, hogy ebből egy extra fejezetet dolgoznak ki, és ott foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. A kölcsönös elismerés a különböző tagállamok, valamint a rajnamenti országok között Szükséges, hogy be tudjunk bizonyítani bizonyos képességeket, de úgy gondolom, hogy ez másképpen nem is működhet, mint ahogyan jelenleg érvényesül ez a rajna vonalán, hiszen bizonyos alapképességeket kell tudni bizonyítani, és mindez szerepel az irányelvben, kell is, hogy szerepeljen ott. A részleteket pedig a a részleteket is ki kell dolgozni, és ez összhangban van azzal, amit a rajnai személyzeti szabályzás tartalmaz. Mi volt még? A hajónapló, illetve a szolgálati napló. Lehet, hogy ez közismert, de van egy európai kutatási projekt, amelynek tárgya a szolgálati naplók, illetve hajónaplók digitalizálása. Nem pusztán a digitalizálás, hanem az egységesítés. Az a cél tehát, hogy csak egy szolgálati napló létezzen, amely Európa szerte elismert. Ez az egyetlen módja annak, ahogy vezeti az ember ezt a hajónaplót, és el akarjuk kerülni, hogy ennek különböző E, módjai legyenek. És még valami volt, általános tapasztalat, vagy hajózási tapasztalat. Nos, pontosan ez az irányelv az, amely a képességekre, a kompetenciákra helyezi a hangsúlyt, bárhogyan is e, alakítsuk ki, bizonyítani kell, hogy valaki kompetens-e, hogy másfajta munkatapasztalattal rendelkezik-e valaki, vagy más e, tengerészeti szakmában szerzett már gyakorlatot, ezt be lehet számítani abban az esetben, ha vezetési tapasztalatot teszünk szükségessé. De a kérdés alapjában véve az, hogy valaki kompetense vagy nem. Köszönöm szépen. Thank you, Chairman. Uh, I'll be very short. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, nagyon röviden. Azt hiszem a legfontosabb kérdés a kettős munka. A CESZNI, amely a belvízi hajózással kapcsolatos standardokkal foglalkozik, ez egy francia rövidítés, a CESZNI. Ennek a célja pontosan ugyanez, hogy a, a kettős munkát, a dupla munkát megakadályozzuk. A CCNR és a bizottság, valamint harmadik országok is kialakíthatnak ilyen standardokat, Addig, amíg ugyanazok a minőségi standardok, kompetencia standardok vannak érvényben, addig azt gondolom semmilyen problémával nem kell szembenéznünk, nem lesz plusz bürokrácia, jó eredményeket fogunk produkálni. Fontos, hogy ha egyik területen valaki elvégzi ezt a munkát, akkor utalni lehet arra, hogyha más területen ezt elfogadják. Tehát van lehetőség a szabványok kialakítására, ugyanez vonatkozik a szimulátorokra, a technikai kérdésekre, a technikai követelmények, a szimulátorokra vonatkozó technikai követelmények és ilyen standardok tárgyát képezik majd. És természetesen a szimulátoron töltött képzési idő beleszámít a tapasztalatba, beleszámít az általános képzési időbe. Nos, alapvetően ennyit szerettem volna elmondani, nagyon remélem, hogy két oldalú tárgyalások, párbeszédek során a további kérdésekre is választ adhatok. Rendben, most pedig az EGSB előadójának, Ján Simonsnak adom meg a szót. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, Ik mag uh, wederom een rapporteur zijn in binnenvaartonderwerp. Köszönöm szépen. Ismét uh, a belvízi hajózás témájában vagyok jelentéstevő. Több évvel ezelőtt egy vélemény készült, amely hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a szoros együttműködés az Európai Unió és a CCNR között. Ez megvalósult, és nagyon remélem, hogy a jövőben és ugyanerről számolhatunk majd be. a bizottságnak együtt kell működni az érintett felekkel, és ezt meg is tette akkor, amikor a javaslatát kialakította. Nem szeretném meges, megismételni azt, amit a szakértőktől hallottunk, illetve amit az Európai Uniós képviselőktől. Gondolok itt a biztonsági kérdésekre, illetve a kompetencia alapú rendszer kialakítására, de lenne azért az, az ECOSZOK részéről egy-két megjegyzésem. Az arra gondolok, hogy sehol nem kerül megemlítésre a CCNR és az Európai Unió közötti kapcsolat. A CCNR rendelkezik az exkluzív kompetenciákkal a Rajna vidéken. Olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek létfontosságúak ezen a területen. A Rajna vidékre utaltak többen, és nagyon fontosnak tartom, hogy a kiinduló pont az legyen, hogy az Európai Unión belül, és néha az Európai Unión kívül is értékeljük ennek a régiónak a fontosságát. Ezért lenne egy-két javaslatom, hogyha a 23-as cikket elolvassuk, illetve a hetes és a tízes jegyzőkönyvet, valamint az egyes és kettes pontot a magyarázatok, az indoklások alatt, akkor nagyon jól látjuk, hogy milyen exkluzív kompetenciák vannak, milyen exkluzív kompetenciákkal rendelkezik a CCNR a Rajna vidéken. Van nagyon sok szerződés, amely hosszú történelemre tekint vissza, de hogyha megnézzük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 251-es cikkét, hát azt látjuk, hogy Svájc a Mannheimi törvény aláíró fele, de nem tartozik ugye az Európai Unióba. Hogyha el akarjuk kerülni a nehézségeket, akkor érdemes ezen elgondolkozni, valamilyen megoldást kell találni, amely elég egyszerűs lehet, véleményem szerint. Van egy folyókkal foglalkozó bizottság, és szerintem nekik lehetőséget kell biztosítani arra, hogy azonosítsák a konkrét kockázatokat, illetve független formában standardokat határozhassanak meg, és meggyőződhessenek arról, hogy ezeket alkalmazzák is. Tehát rendelkezésre állunk, hogyha kívánják, akkor katalizátorként léphetünk föl. Köszönöm szépen, mivel a bizottsághoz is szóltak kérdések, Teologitis úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, hölgyem és uraim. Azt kell mondjam, hogy rendkívül örvendünk annak az átfogott tapasztalatnak, átfogott támogatásnak, amelyet minden oldalról tapasztalunk. Ez azt hiszem két dologra is vonatkozik. Egyfelől arra a megközelítésre, amelyet a 2013-as NAJADES közleményben követtünk, ez most visszaköszön ebben a javaslatban is. Másfelől pedig ez annak az eredménye, hogy amikor ezt a javaslatot kidolgoztuk, kollégáim szorosan együttműködtek az egész ágazattal, a tagállamokkal, a hajózási bizottsággal, az oktatási intézményekkel, és ennek az eredménye látható. Nem állítjuk persze, hogy ez tökéletes lenne, minden bizonyal lehet rajta javítani. Éppen ezért az, hogy hogyan tárgyalunk önökkel és a tanácssal, a célunk az, hogy meghallgassuk az álláspontokat és módosítsunk a javaslaton, amely által javíthatunk a minőségen. Ez egy olyan eszköz, amelyet a bizottság az ágazatnak kínál, azért, hogy reagáljunk a személyzettel kapcsolatos kérdésekre, problémákra, a személyzet előregedésére, a kereslet kínálat problematikájára, a munkaerő mobilitására, Eddig ugyanis megosztottság volt megfigyelhető az Európai Uniós tanúsítvány, valamint a Rajna Bizottság tanúsítványa között. A kérdés, hogy ki kompetens számunkra, ez számunkra nem releváns, hiszen a tanács jogi szolgálata és a bizottság jogi szolgálata is hangsúlyozta, hogy az uniónak van hatásköre ezen a területen. Ugyanakkor, amit a Rajnai Hajózási Bizottsággal eldöntöttünk, megállapodtunk abban, hogy egységes szabványokat dolgozunk ki, amelyek mindenki számára alkalmazhatóak, így érjük el ennek az irányelvnek a célját, tehát a munkaerő mobilitását, és azt, hogy a fiatalok számára is vonzóvá tegyük ezt az ágazatot. Tehát a hatáskörök kérdése, mint olyan, teljesen mellékes számunkra. Szeretném még azt is megjegyezni, ha megengedik, hogy reagáljak bizonyos kérdésekre vannak olyan képességek, amelyek amelyek érvényesülnek a hajón, vannak különböző mechanikus feladatok, de különbséget kell tennünk a szükséges hét képesség, valamint a személyzeti kategóriák között, amelyeknek szükségük van ezen képességekre. Ez tehát a az eljárásunk, hogy meghatározunk néhány kevés kategóriát, amelynek feladata érvényesítenie, illetve alkalmazni ezen képességeket. A kérdés pedig az, hogy együtt kell működnünk a hajózási bizottságokkal, a tagállamokkal, és itt jön be a SESZNI, amely a belvízi hajózásban a szabványokat kidolgozza, és kidolgozza azon alapvető követelményeket, amelyek a jogalkotó számára fontosak, amikor ezt az eszközt kidolgozza. Ami pedig a biztonsági szabványokat illeti, az az álláspontunk, sőt az igazság az, hogy a szakértők azok, akik együttműködtek velünk a javaslat kidolgozásában, az az álláspontunk, hogy egy kompetencia alapú rendszer biztosíték lehet, hogy még magasabb szintű biztonságot szavatoljunk a belvízi hajózás terén, főleg a Rajnán. Tehát arról beszélni, hogy mely sztenderdek jobbak, vagy melyek nem, úgy gondoltuk, hogy fontosabb egy még magasabb szintű minőséget garantálni, és ez nem csak az ágazat, illetve a hajó tulajdonosok megelégedésére szolgál, hanem a környezet védelem szempontjából is fontos. Ami pedig a szimulátorokat illeti, természetesen nagyon örülünk annak, hogy elismerik, hogy szükséges a modernizáció. A szimulátorok a képzésben nagyon fontos eszközök, az értékelésben is. Mi nem annyira a tapasztalat megszerzésében tartjuk fontosnak, nem lehet úgy tapasztalatot szerezni a fedélzeten, hogy valaki néhány órát tölt a szimulátorral, tehát magas szintű sztenderdekre van szükség. Ugye egy okostelefonon is lehet szimulátorral dolgozni, de ez nem egy valós szimulátor, amelyet fel lehetne használni a belvízi hajózásban és ezzel közeledünk a digitális korszakhoz is, amiről többen beszéltek. Szeretném biztosítani önöket afelől, hogy ahogyan az, ennek az anyagnak az preambulumában szerepel, már elkezdtük a munkát az elektronikus hajónapló, illetve az elektronikus szolgálati napló kidolgozása érdekében nem arra gondolok, hogy tervezzük ennek a kidolgozását, hanem kértünk tanulmányokat, amelyek hamarosan elkészülnek a belvízi hajózásról, és ezeket tovább fogjuk fejleszteni a későbbi bizottsági javaslatokban. Szeretnénk garantálni a kellő szintű biztonságot az elektronikus eszközök alkalmazása során. Szerettük volna és ezzel reagálnék a, az Európai Közlekedési Szövetség reakciójára. Szerettük volna mindezt egyidejűleg előterjeszteni, de tudják, hogy egy jogalkotási javaslat komoly előkészületet igényel, ezt jól ki kell dolgozni, konzultációra van szükség, hatásértékelésre, ehhez pedig időre van szükségünk, de biztosíthatom önöket afelől, hogy teljes gőzzel dolgozunk ezen a javaslaton. Ami pedig a konkrét kockázatokat és övezeteket illeti, természetesen vannak konkrét kockázatok, főleg a folyókon, hiszen a folyók élő szervek, a van ár, apály, dagály, tehát a folyók mozognak. Ugyanakkor különbséget kell tennünk a minimális alapvető kompetenciák, valamint a hajó morfológiájához tartozó képességek között. Ennek érdekében szemléltettünk bizonyos kritériumokat, amelyeket teljesíteni kell, még mielőtt egy adott hajózási szakaszt, egy adott folyó szakaszt kockázatosnak minősíthetjük. Tehát vannak zónák, amelyek nagyobb kockázattal rendelkeznek, és ezek csökkenthetik az emberek mobilitását, hiszen nem szívesen dolgoznának egy adott szakaszon. Végezetül pedig, ami a csökkentett mobilitású személyeket illeti, ezt is figyelembe vesszük, természetesen a, a definícióba beépítjük a képességek szabványosítása érdekében, és a SESZNI is figyelembe fogja ezt venni. Ez hozzá kell tartozzon a minimális követelmények közé. Ilyen képességekkel mindenki kell, hogy rendelkezzen. És még egy utolsó szót szólnék. Egy belvízi hajózási ügynökség létrehozásáról. Tudják, hogy erre most nem tudok reagálni, hiszen egy ügynökség létrehozását nagyon alaposan át kell gondolni. Korábban volt már szó egy ügynökség létrehozásáról. Maga a parlament néha kritikusan viszonyul az ügynökségekhez, Taylor úr, nagy érdeklődéssel olvastuk a jelentését, biztos vagyok benne, hogy hivatalos választ is kap majd a jelentésére. Engedje meg, hogy egyelőre ennyiben maradjak, és nem menjek további részletekbe. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a legtöbb kérdést, illetve észrevételt. És végezetül Szeretném megköszönni mindenkinek a konstruktív hozzájárulását, nem csak most, hanem azon idő alatt is, amikor ezt a javaslatot kidolgoztuk. Érdeklődéssel hallgatjuk meg az önök véleményét. Vannak kérdések, amelyek lehet, hogy inkább technikai természetűek, de azért politikai vonatkozásúak is, és nagyon fontosnak tartjuk az Európai Parlament hozzájárulását, észrevételét olyan kérdésekben, amelyek például harmadik országokra vonatkoznak, vagy hasonló kérdésekre. Összességében véve számítok a további együttműködésre önökkel, és tudjuk, hogy önök is szeretnék a tempót felgyorsítani. Ez, ebben teljesen egyetértünk, a tanácsban is. Azt hiszem, köszönöm szépen. Vielen Dank, und jetzt last but not least. Köszönöm szépen, és most végül, de nem utolsó sorban az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a szakértőknek is. Nagyon fontosnak tartom ezt. Jó volt ez az eszmecsere, az árnyék előadóknak is szeretném megköszönni, nem csak a javaslataikat, arra vonatkozóan, hogy milyen szakértőket hívjunk ma meg, hanem az álláspontjaikért, az állásfoglásaikért is. Látom, hogy ez a kérdés mindenkit foglalkoztat, természetesen mindenki az adott tagállamának szempontjait veszi figyelembe. Egy pillanat. Kann passieren, ich weiß. Okay. Und ich... Azt hiszem, sőt biztos vagyok abban, hogy jó lesz ez a jelentés. Nagyon sok mindent figyelembe kell vennünk. A szakértők részéről is hallhattuk most, hogy gyakorlatilag most miénk a kihívás, egyfelől nekem, mint előadónak az, hogy a kollégák álláspontjait figyelembe vegyem, de azt is, hogy mit szeretnének a szakértők, mit szeretnének az ágazatok. Jól képzett munkavállalókat szeretnénk, akik ismeretekkel rendelkeznek a különböző szakaszokról, amelyek rendkívül eltérőek. Vannak tagállamok, amelyeknek a belvízi hajó úton keresztül, a belvízi szakaszokon keresztül nincs is összekötetésük más tagállamokkal. Azt is meghallgattam, hogy az LTF e azt mondja, hogy mindenki azonos képesítésekkel, hogy rendelkezzen, független attól, hogy hol vesz, vetik be. Csökkentsük a bürokratikus terheket, biztosítsuk azt, hogy más ágazatokból is bekapcsolódjon valaki ebbe az ágazatba. Figyelembe kell venni azt, hogy például valamilyen folyadékot, vagy veszélyes árut szállítanak, személyeket szállítanak, mindezt egy kalap alá kell venni, európai szintű elismerést is kell biztosítanunk. El tudom képzelni, hogy mely pontokat kell még behatóan megvitatnunk, és azt is látom, hogy lesznek eltérő álláspontok, de bízom abban, hogy sikerül tető alá hoznunk ezt a jelentést. Az imént azt mondtam, hogy a célom az, hogy lezárjuk ezt az anyagot ebben az évben, továbbra is ez a célom. Nyilván mindenki tudja, hogy a tanács már kész van az állásfoglalásával, ami némileg szokatlan. Általában a parlament gyorsabb, mint a tanács, de Ezúttal lehet, hogy a vízzel függ ez össze, úgy, mint annak idején a kikötői szolgáltatások esetében, ott is a tanács hamarabb kész volt. Hallottam, hogy teljes gőzzel dolgoztak a hollandok egy közös állásfoglalás kidolgozás érdekében, hogy ezt még az ő elnökségük alatt lezárják, ezt el is érték. Ezért arra gondoltam, hogy nekünk is gyorsítanunk kell, hogy kész legyünk, de aztán beláttam, hogy a fordítási határidőkkel ez nem működött volna, és egyébként szerintem az alaposság fontosabb a gyorsaságnál, már csak azért is, mert itt valóban a jól képzett munkavállalók biztonságáról van szó, egy olyan ágazatról, amely növekedni szeretne és kell is, hogy növekedjen. Tehát az különböző álláspontokat figyelembe kell venni, és nem szabad elhamarkodnunk az anyagot. Lehet, hogy nem fogjuk tudni az idén lezárni, de én azért bízom ebben, és az árnyékjelentéstevőkkel nem sokára találkozunk, már beszéltünk sokszor, az árnyék jelentéstevők is minden bizonyal kaptak különböző állásfoglalásokat. Az elkövetkezendő napokban is találkozni fogok eh, különböző képzési intézményekkel, elmegyek a helyszínekre is, hiszen én önmagában véve nem vagyok szakértő ennek a témának, de azért fontosnak tartom, hogy a nők számára is tudunk majd ott munkahelyeket teremteni, mert általában csak a férfiakra gondolunk a belvízi hajózásnál, és arra, hogy vannak ugye olyan nők az ágazatban, akik akiknek a férje ott dolgozik, de fontos, hogy mindkét nem számára biztosítanunk kell az elhelyezkedést, és azt, hogy a jövőben ez a szakma vonzó legyen mindenki számára, és egész Európa szerte munkát vállalhassanak. Úgy gondolom, hogy ebben egyetértünk mindannyian, és várom már az együttműködést a kollégákkal, már terveztünk is egy, egy árnyékentéstevőkkel tartott egyeztetést. A szakértők véleményére is számítok a továbbiakban is, tehát köszönöm mindenkinek, a bizottságnak is, és hát meglátjuk majd, hogy mi kerekedik ki ebből. Elnök, köszönöm szépen. Főleg az, azt kérném, hogy a gyorsaság legyen a fontos, nem annyira az alaposság legyen a fontos a gyorsaság helyett. Szeptember 26-án kíváncsian várjuk majd ezt a jelentést, akkor folytatjuk, és ahogyan elmondtuk, a lehető leggyorsabban, de a lehető legalaposabban is. Köszönöm szépen. A következő pont pedig a bizottság végrehajtási hatáskörének vizsgálata, egységes európai égbolt. A DG Move fog tájékoztatni bennünket a funkcionális légtér blokkokra vonatkozó tervekről. Nyilván tudják, hogy ezen blokkok évek óta a tagállamok részéről nem lettek úgy alkalmazva, ahogyan azt a közösségi jog megköveteli. A Trump bizottságban már évek óta beszélünk erről, az Európai Bizottság pedig kéri a tagállamoktól, hogy alkalmazzák. Jarzembowski kolléga koordinátorként nagyon komolyan dolgozott ennek érdekében. Nem tudom elképzelni, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ő ezt nem fogja elérni, de neki sem sikerült. Úgyhogy valóban arra van szükség, hogy hatékonyabban használjuk a légteret, mert ezáltal időt, üzemanyagot és kibocsátást is meg tudunk takarítani. Egy olyan helyzet, ami mindenki számára nyerő, a politikában gyakran a legnehezebb vállalkozás, de ebbe az irányba kell mozdulnunk. Nem csak az utasok, hanem a légitársaságok számára is fontos, de a környezet számára is. És most érdeklődve várom a bizottság terveit, hogyan kívánják végre alkalmazni a légtérblokokra vonatkozó terveket. Mauricio Kászeletik a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Röviden szeretnénk önöket tájékoztatni a kapcsolatban, hogy most hol tartunk a funkcionális légtér blokkok ügyében. Egy-két bizottsági végrehajtási aktusról szólnék, amelyeket még el kell fogadni. Tulajdonképpen az egységes európai égbolt kontextusában jogalkotási javaslatok ezek. Ugye mindenki tudja, hogy ez a teljesítményrendszer a központi eszköz, amit 2009-ben vezettek be, akkor, amikor ugye a második jogalkotási csomag is az asztalon volt az Egységes Európai Égboltról, és ez egy olyan eszköz, amelyel a szolgáltatók gazdasági szabályozását lehet elvégezni. Gyakorlatilag monopóliumok vannak, tehát nincs verseny, és ez nyilván nem a legjobb az utasok az ügyfelek számára. Ezért van szükség erre a teljesítményrendszerre, gyakorlatilag egyfajta pót piac ez a nem működő piac helyett. És talán ennek a rendszernek a főbb elemeit röviden bemutathatom önöknek. A bizottság Európai Unió szerte érvényes teljesítmény célkitűzéseket állapít meg. Biztonság, költséghatékonyság, környezetvédelem terén, és ezek a teljesítmény célkitűzések azok, amelyek alapján a tagállamok a saját teljesítmény terveiket meghatározzák, és nemzeti szinten kötelezőek ezek a célkitűzések. Az már kiderült, hogy ezek a célkitűzések, amelyek nemzetköziek vagy nemzeti szinten működnek, az EU-s célkitűzésekkel konzisztensek. Miután a bizottság megkapja a tagállamoktól ezeket a performancia, ezeket a teljesítményterveket, értékelés következik. Vannak olyan testületek, amelyek segítik a bizottságot ezen tervek áttekintésében és értékelésében, és utána a bizottság meghozza a döntést, tehát hogy elfogadja ezeket a terveket, a tagállamok által benyújtott terveket, vagy sem. Két szakasza van ennek a munkának. Ugye vagy pozitív döntés születik, vagy negatív. Ha negatív döntés születik, születik akkor a tagállam jogosult egy felülvizsgált tervet benyújtani, és erről a bizottság dönt, hogyha szükséges, akkor korrektív intézkedéseket megfogalmazva. Tehát hol tartunk most? Vannak dokumentumok, és egyébként a diáink is vannak önöknek. A dokumentumok azt hiszem elérhetők mindenki számára. Az a kérdés, hogy hol tartunk a folyamatban gyorsan. A második referencia időszakban vagyunk még, ez 2015-ben kezdődött, ez és 2019-ig tart. Elfogadtuk ugye 2014 márciusában ezeket az EU szerte érvényes célokat, 2004 júliusban volt a következő lépés, a tagállamokhoz kerültek, ezek 2015 márciusában megkaptuk ezeket a terveket a tagállamoktól, és voltak olyanok ezek közül, amelyek megfeleltek az EU-s teljesítménycélkitűzéseknek, mások viszont nem. Volt egy-két funkcionális légtér blokkra vonatkozó terv, amely nem felelt meg az EU-s célkitűzéseknek, az információkat megtalálják a dokumentumokban. A nem ö, megfelelő tervek esetében ugye átdolgozott terveket kellett benyújtani a tagállamoknak, és a bizottság 2016. februárjában hozott döntést ezekről. Itt néhány funkcionális légtérblokk esetében a tervről pozitív döntés született, de voltak olyan légtér, légtérblokkok, ahol nem tudtuk elfogadni a tervet. Kapacitás és költséghatékonysági okok miatt, és a Bloomed esetében Olaszország, Görögország, Ciprus és Málta tartozik ide, itt a kapacitással voltak gondok. A bizottság a döntésének akkor nem született külön vélemény, most még mindig a tárgyalás zajlik a tagállamokkal, és a jövő héten ül össze a bizottság, amely megpróbál megoldást találni az a szakbizottság, amely megpróbál megoldást találni a helyzetre. Támogatjuk a teljesítményterveket felülvizsgáló testületeket és az ő véleményüket. Különösképpen Cipruson és Görögországban van kapacitás probléma, strukturálisan hiányzik a kapacitás, és ez sok késést eredményez az utasok, utasok számára. Franciaország esetében is vannak gondok, egy-két légirányító központban nincs elég kapacitás és ez késéseket okoz. Van még néhány nyitott kérdés a költséghatékonyság terén is, a FÁBE légtérblokkban. Itt Németországot és Franciaországot említem, ahol a költséghatékonysági célkitűzések nem következetesek, nem felelnek meg az EU-s célkitűzéseknek. Egy bizottsági döntéssel zárnám, a teljesítmények felülvizsgáló testület támogatásával született ez a döntés bizonyos kritériumok alkalmazásáról, amelyek alapján értékeljük a teljesítménytervek következetes végrehajtását, vagy következetességét. Ezt fogjuk tehát használni az egész folyamatban. Mindebből az is kiderül, hogy a funkcionális légtérblokkok létrehozása még problémákat jelent a tagállamok számára. Ez a, ez a, a FAB, a funkcionális légtérblokk koncepciója, fogalma még problémát okoz. Az egységes európai égbolt bevezetésével jelent ez meg, de ennek a gyakorlati megvalósítása, eh, ahogy tapasztaltuk, még nehézkes. A 2012-es év volt ugye az eredeti célkitűzés, hogy eddigre kellett volna végrehajtani a funkcionális légtérblokkok megvalósítását. Az intézményi szempontból voltak itt pozitív lépések, nagyon sok intézmény létrejött, amelyekre szükség van a funkcionális légtérblokkokban, de az előnyöket nem lehetett kézzelfoghatóan kihasználni, nem volt itt semmifajta nyereség az üzemeltetésben, és az utasok sem tapasztalták meg ennek az előnyeit, mert még nem tökéletes a végrehajtás. A bizottság vizsgálja a helyzetet, és idén hozta meg azt a döntést, hogy azért vannak olyan szabálysértések, amelyek miatt eljárást kell indítani, ezek még nyitottak, ezek az ügyek, de mindenképpen tájékoztatni kell jobban a tagállamokat arról, hogy értsék, hogy milyen konkrét üzemeltetési előnyök jár ezeknek a blokkoknak a megteremtése. A bizottság a kritériumok alapján majd jobban fogja tudni megítélni azt, hogy elegendő-e a tagállamok teljesítménye? Hát úgy gondoljuk, hogy nem, de azon is el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet, mik a tennivalók. Tehát, hogyha a funkcionális légtérblokkok fogalma nehézkes, ugye ez fontos és hasznos, szeretnénk javítani ezeknek a végrehajtását, és európai szinten kell lépni, hogyha ide hatni kívánunk, és hatékonyan működő, biztonságos és költséghatékony légtérmenedzsmentet szeretnénk látni. Köszönöm. Köszönöm, Wim van de Kamp következik. Dank u zeer. Ik moet u tot Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Sajnos nem vagyok szakértője ennek a témának, ezért két kérdésre korlátoznám a hozzászólásomat. Ezeket nem igazán értem. Nem igazán értem a bizottság erre vonatkozó magyarázatát. Így nem azt látjuk, hogy az a kérdés merül fel, hogy a tagállamok megfelelően elvégezték a munkájukat, vagy sem. Hiszen politikusként így nem tudom megfelelően értékelni a helyzetet. Elégedettek vagyunk, vagy pedig túlságosan elhúzódott már ez az egész ügy, ahogy ez gyakran előfordul az Európai Unióban. A második kérdésem. Hogyan képzelik el a következő lépéseket? Politikai szint téren ez ugye egy nehéz kérdés, de mégis a kérdésem a következő, milyen lépéseket képzel a jövőben a bizottság? Izmellertug. Köszönöm. Először is eh, én is szeretnék köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy a lényeg az, amit Fandekám eh, kolléga is az imént eh, megkérdezett, nem az Európai Parlamenten múlik, hiszen a tagállamok azok, amelyek nem tudtak megállapodni, és nem tudnak megállapodni. Éppen ezért hasznos lenne megtudnunk, hogy az Európai Bizottság mit tervez, annak érdekében, hogy mozgásra késztesse, lépésre késztesse a tagállamokat. Ugyanis az, amit ismertettek, számomra ez egyértelmű, de azért van ellenállás különböző tagállamok részéről, például ami a az EU cél értékeihez való hozzájárulásaihoz való terveket illeti. Ha jól értettem, lesz egyfajta értékelés, egyfajta szavazás, amely által értékelik, hogy a tagállamok az EU céljait megsértették-e vagy sem. Lehetséges-e, meg lehet -e értékelni minden, minden probléma, minden további probléma nélkül a tagállamok teljesítményét. És abban sem vagyok biztos, hogy van-e jobb megoldás annak érdekében, hogy kötelezzük a tagállamokat az elégtérblokkok létrehozására. Köszönöm, Jackie Foster. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy megdöbbent a bizottság jelentése. Amikor itt az első mandátumomat töltöttem az Európai Parlamentben 12 évvel ezelőtt, akkor kezdtük el az egységes európai égbolt kialakítását. Az utolsó mandátumomban az volt a, az volt a célom, hogy ezt e, valóban útra indítsuk, még mielőtt erről a konkrét témáról lett volna szó. És akkor minden tagállam csatlakozott ehhez az egységes európai égbolt gondolatához, hát, és ehhez csatlakoztak a 2004-es, négyben csatlakozott tagállamok is. Nem vagyok naívak, tudjuk, hogy sok a kihívás, egy ilyen feladat, egy ilyen óriási feladat esetében. De hogyha megnézzük a pozitívumokat, és ugye az elnök megemlített egy-két ilyen pozitívumot, tehát a közvetlen útvonaltervezés, a kevesebb üzemanyag felhasználás, a szállítók számára a jobb körülmények kialakítása, és így tovább. Nos, egyértelmű volt már 12 évvel ezelőtt, hogy miért léptünk erre az útra. És én brit konzervatívként és ugye most nem szeretném megemlíteni a jelenlegi helyzetet, de még mi is, én is felismertem, hogy itt nem a szuverenitás kérdéséről van szó. A tagállamok mindig is kontrollálni fogják a saját légterülket. Azonban megállapodtak abban, hogy tovább lépnek az egységes európai égbolt kapcsán, és kollektív javaslatok alapján a febzet végrehajtják, azaz átstruktúrálják és az Egyesült Királyság, Skandinávia mindenre az útra lépett. 2016-ot írunk. A volt elnökünkkel Cipruson jártam, amikor Ciprus és Görögország is csatlakozott ehhez a feb hez Ez 2013-14-es években történt. És akkor elkezdtük, elkezdtünk beszélni ezekről a teljesítményi kérdésekről. Az igazából nem érdekelt minket akkor, azonban mindenképpen tovább akartunk lépni az egységes európai égbolt kialakítása során. Azonban a bizottság nem végezte el a feladatát, hiszen nem rótta meg azokat a tagállamokat, akik nem állították fel a számukra előírt febeket. Ott van Cezár, illetve a technológiai kérdések. Tehát ami engem illet, ez itt nem egy egy beszámolás, nem egy jelentés, hanem további mismásolás, további végrehajtási intézkedések, és így tovább, és így tovább. Hiányzik a politikai akarat. Ezt tisztán látjuk. Nagyon jól tudjuk, hogy így van. Vannak olyan tagállamok, amelyek, amelyek nem segítenek, ahol, ahol a kormányok nem lépnek, de nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg nem győzhetünk mindannyian, hogyha bizonyos országok úgy döntenek, hogy nem teljesítik a kötelezettségüket. A bizottság feladata szinte rendőri erőként, hogy ezt végigvigye és ami engem illet, az én frakcióm számára, illetve a szakbizottság tagjai számára, önök nem végezték el a házi feladatukat. Tehát azt javasolnám, hogy menjenek vissza, és jöjjenek vissza minél hamarabb megfelelő visszajelzéssel azzal kapcsolatban, hogy hogyan is áll ez a FEB. Mert ez, ez az anyag, amit itt összeállítottak, amely fölveti a költségeket, eurókat, foltozgatja az egész anyagot, lényege nincs, nem kaptunk válaszokat, és nem látjuk, hogy hogyan kell tovább lépni. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha a bizottság dolgozna még ezen, visszajönne, és valóban beszámolna arról, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek, hol akad el ez a dolog, melyek azok a államok, amelyek fenntart, fel, megakasztják ezt a projektet. Köszönöm Gezine Meissner. Jackie Fosterhez csatlakozom, már egy örökké valóság óta beszélünk az egységes európai égboltról, de jó lenne túllépnünk rajta. Gyakran elmondtam már, azt hiszem, hogy ha az összes európai állampolgár tudná, hogy milyen, mennyire kevéssé hatékony az európai légtér, hogy cikcakban repülnek a járatok, és sokkal magasabb szintű a kibocsátás a kelleténél, és a költségek is magasak, akkor azt hiszem, hogy az emberek a fejükhöz kapnának, és akár az utcára is kivonulnának érte, tehát lehet, hogy ha ilyesmi bekövetkezne, a tagállamok is készek lennének arra, hogy végre megtegyék azt, amit aláírtak. Mindenki azt mondta, hogy erre szükség van, mindenki hozzájárult ehhez, megszavazta, de most vonakodnak és nem akarják átültetni a gyakorlatba. Úgyhogy Ertug urat is értem. El kell gondolkozni azon, hogy a bizottság mit tesz most, hiszen a szerződések őreként ha valaki valamit aláír, akkor a bizottság feladata gondoskodni arról, hogy ezt alkalmazzák. Tudom, hogy vannak tagállamok, amelyek kötik az evet a karóhoz, de most nem kizárólag arról van szó, hogy Gibraltáron a pálya milyen széles, de a mobilitást Európa szerte az európai polgárok számára kell biztosítanunk a légtérben. Nem a, most a mobilitással kapcsolatos kérdéseket kell itt megoldanunk ebben a bizottságban, és gondolom a bizottság is erre törekszik. Tudom, hogy mennyire nehéz tovább lépni, de azért mindig felmerül a kérdés bennem, hogy van-e egy lehetőség a bizottság részéről, hogy egy kicsit keményebb hangot üssön meg. Ami pedig a konkrét kijelentéseket illeti, Ciprus, Görögország és Olaszország kapacitásbeli problémákkal küzd, erről én is hallottam tudomásom van arról, hogy Görögországban nehéz leszállni, illetve lehetne több járat Görögországba és Ciprusra is, csak ez a kapacitásbeli problémák miatt akadozik. Szeretném tudni, hogy mi ebben a probléma, túl kevés a légiforgalmi irányító, vagy mi miatt nehézkes ez? Hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani, hiszen nagyon sok turista repül oda, ezek üdülési központok, és éppen ezért a gazdaság számára is nagyon fontos lenne, pont amikor a gazdaságot nehézségekkel küzd. Ami pedig ezt a táblázatot illeti, kicsit meglep, amikor ezt a javaslatot kidolgoztuk, elég hamar tapasztaltuk, hogy a Benelux államok, mint Svájc gyorsan elvégezték a feladatukat, Németország és Franciaország kevésbé. Most azonban a költséghatékonysági táblázatból az derül ki, hogyha így nagy vonalakban szemléljük, Svájc nagyon jól teljesít, Németország furamódon szintén, ez egy kicsit meglep, mert azt gondoltam, hogy főleg ebben a témában Németországnak még lenne tennivalója. Hollandia, Belgium, Luxemburg szintén viszonylag rosszul teljesítenek, úgyhogy nem igazán értem az értékelést. Franciaország szintén körülbelül olyan rossz, mínusz 4,1-4,5, mint a Benelux államok. Nem tudom, hogy Franciaországban ez talán magyarázható azzal, hogy sok volt a sztrájk a légi forgalom nem mindig úgy bonyolítható le, hogyan ezt tervezték. Tehát mi húzódik meg ennek az értékelésnek a hátterében? Erre szeretnék felvilágosítást kapni. Karima Deli. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mindenki egyetért a bizottságban. Abban, hogy hogy lehet az, hogy a rendelet jó kezdeményezés, amely 2004-ben született, aztán 2009-ben tértünk erre vissza, és 2012-ig húzódott. Ugye 2012-ben kellett volna elindulni az Egységes Európai Égboltnak, most 2016-ot írunk, még mindig nem valósult meg. Tudjuk, hogy a tagállamok itt és ott felelősek, de igazából nem értjük, nem értjük, hogy mi, ta, mi történik, miért akadt el ez a dolog, illetve a parlament és a bizottság hogyan tudná ezt az egész folyamatot felgyorsítani. Fontosnak tartom, hogy nagyon gyorsan megtaláljuk annak a módját, hogy a tagállamok valóban megmozduljanak már ebben a kérdésben. Tehát ez az első felvetésem. A második. Vannak eredmények vannak-e már eredmények környezetvédelmi szempontból. A Franciaország, Svájc, a Benelux államok esetében, tehát azon országok esetében, amelyek előrébb járnak, illetve a kelet- és közép-európai országok esetében. A kérdésem tehát az, hogy környezetvédelmi szempontból milyen eredmények születtek. Jó lenne, hogyha választ kapnék. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Én is feliratkoztam a hozzászólók listájára. Hát a nemzeti egoizmus mindannyiunk számára közismert, de ebben a konkrét esetben a nemzeti egoizmus a saját érdekekkel szembe helyezkedik, hiszen egyfelől több biztonság lenne, és ez mindenki számára fontos kellene, hogy legyen. Ugyanakkor mégsem történik ez meg másodszorban, pénzt is meg lehet takarítani. Hogyha ez ugye ezen intézmények nagyon sok pénzbe kerülnek, úgyhogy hogy tagállamok annyira gazdagok, hogy nem akarják ezt átültetni a gyakorlatba, mert nem akarnak takarékoskodni, és egyébként még kibocsátásokat is meg lehetne spórolni. Vannak tagállamok, amelyek milliárdokat költenek azért, hogy 1-2 százalékkal csökkentsék a kibocsátásokat, hogy a COP21 céljainak eleget tegyenek, pénz megtakarítással ezt a célt el lehetne érni, mégsem történik meg, úgyhogy ez lehetetlen. De Jackie Foster azt mondja, hogy hiányzik a politikai szándék, ezt én is tapasztalom a bizottság részéről. Én is 12 éve vagyok itt, és nyomon követem azóta. Már Jazembowski is mondtam a jelentés elkészítésekor, hogy miért nem történik semmi. Aláírták a szerződéseket. Jogállamok vagyunk itt az Európai Unióban, és aki vonakodik megtenni a szükséges lépéseket, szembe kell nézzen a szerződések őrével, amely az Európai Bizottság. Miért nem mondják azt, hogy ezen, ezen, ezen országok ellen elindítottuk a szabálysértési eljárást, mert nem alkalmaznak valamit, amit aláírtak. Ezzel a szerződés szegéssel pedig a biztonságot veszélyeztetik, a kibocsátásokat növelik, és költségeket idéznek elő Európa szerte. Nem azt akarjuk tudni, hogy hol vannak a problémák, persze ezt is szeretnénk tudni, de azt szeretnénk tudni, hogy a politikai akarat hiánya mivel magyarázható. Úgy tűnik, hogy nem a tagállamoké kizárólag ez, hanem a bizottságnál is hiányzik ez a szándék. Mit tesz Bulc biztos asszony? Tudom, hogy a bizottság hierarchiájában a biztosok nak nincs különösebb szavuk, magasabb szinten dőlnek el a kérdések. Timmermans mindig azt mondja, hogy jobb szabályozás szükséges. Ő az, aki a szabályozás hiánya, vagy a rossz szabályozás mellett tör láncsát. Úgy tűnik, mi történik? Mindannyian tudjuk, hogy melyek a problémák, ezeket már ezerszer elmondtuk, hallottuk, nem erre van most szükség. Mondják meg azt, hogy mi történik, vagy legalább azt mondják meg, hogy milyen kísérleteket tettek, és mi az, ami kudarcot vallott. Ezt szeretnénk tudni, és most öni a szó, és kíváncsian várjuk a választ. Okay. Thank you, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Van de Kamp úr kérdésére szeretnék először is válaszolni. A kérdés pedig arról szólt, hogy elégedettek vagyunk-e. Működik a mikrofon? Please. Please direct in, then it is louder. If you make it so, it is not so loud. Ha közvetlenül a mikrofonba beszél, akkor értjük rendesen. Rendben, elnézést, akkor újra kezdeném. Tehát van Vannekamp úr kérdésére szeretnék reagálni. A kérdés pedig arról szólt, hogy elégedettek vagyunk-e. A funkcionális légtérblokkok megvalósításával természetesen nem. Nem vagyunk elégedettek, hiszen a jogszabályban előirányzottaknak nem sikerült eleget tenni, és természetesen túl nagy a késlekedés. A tagállamok azt mondják, hogy ebben az ágazatban nem lehet ekkora váltást megvalósítani, hanem fokozatosságra van szükség. Tehát túl nagy a késlekedés, a csúszás. A kérdés, a következő kérdés is elhangzott. Mit csinál most a bizottság, illetve milyen jövőbeli lépéseket képzelünk el. Nos, a FEBEK, tehát a funkcionális légtérblokkok esetében még mindig alakulóban van a kérdés, alakulóban vannak a teendők. Most az a feladatunk, hogy a Cezár projekten keresztül, amely az Európai Egységes Régból technológiai pillére, javítsuk a helyzetet, és új technikai, műveleti változtatásokat eszközöljünk, ezáltal növelve a kapacitást, illetve a repülési hatékonyságot, és csökkentve a költségeket. Tehát ez az egyik eleme az Egységes Európai Égboltnak, a Cezár projekt, amely jól működik, és választ ad a problémáinkra, a kérdéseinkre. Tehát ugyanezt nem mondhatjuk el a funkcionális légterblokkokról. Aztán teljesítmény sémákra vonatkozóan is kaptunk kérdést. Nos, tudni kell, hogy ezeket azért vezettük be, hogy a légirányító szolgáltatókat arra ösztönözzük, hogy integrálják szolgáltatásaikat, és költséghatékonyabb szolgáltatásokat nyújtsanak. Ebben a teljesítményrendszerben azonban a tagállamok ellenállásába ütközünk. Nagyon sok tárgyalás folyik az Egységes Európai Égbolt Bizottsággal, de ahogyan önök is tudják, a tagállamoké az utolsó szó, és a tagállamok pedig nem hajlandóak egymás ellenében lépni. Itt szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot. Foster képviselő asszony, igen, értem a megjegyzését, de ugye a mostani témánk a performance scheme, tehát a teljesítmény sémák. Most vannak olyan febek, amelyek előre haladottabb állapotban vannak. A svéd, a dán, a funkcionális légterblokkok ilyenek, és igen, lehet, hogy hiányzik a politikai akarat. Itt a nemzeti érdekekről van szó, nem a szuverenitás akadályozza az előrelépést. Illetve vannak olyan szociális aspektusok, amelyek megakadályozzák az előrelépést bizonyos tagállamok esetében. Hogyha kívánja, akkor a nyári szünet után egy teljes körű visszajelzéssel visszatérünk önökhöz, és beszámolunk a febekről. Mezner képviselőasszony utalt a bizottságra, mint a szerződés őrére. Egy pár évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy tagállamok, bizonyos tagállamok ellen jogi útra lépünk a febek megvalósítása miatt, illetve annak hiánya miatt. Ez folyamatban van. Most hivatalos figyelmeztetést kaptak bizonyos tagállamok, és a francia, német, svájc és Benelux államok esetében ez indokolt vélemény kategóriájába tartozik. Tehát valóban a bizottság a szerződés őre, és feladatunk az, hogy a FEB megvalósítását szem előtt tartsuk. Tehát itt jogi útra léptünk, szeretném ezt hangsúlyozni. Aztán utalt Ciprusra, Görögországra. Nos, igen, itt Bizonyos országok esetében az a probléma, hogy nincs elég légirányító, illetve az is gondot okoz, hogy hogyan működnek, hogyan dolgoznak ezek a légirányítók. Például a forgalom nagy része Franciaországban a reggeli órákra esik, és itt muszáj a szociális partnerekkel tárgyalni, hogy valamilyen megoldást sikerüljön kialakítani a munkaórákat illetően. Tehát itt a problémán a légirányítók elérhetősége, illetve a légirányítók irányítása, igazgatása okozza, valamint a, az elérhetőségük, gondolok itt a nyári hónapokra, illetve a hétvégékre. nincs elég kapacitás, és ez nagyon komoly problémát jelent. De képviselő asszony, Azt a kérdést tette föl, hogy mit tegyünk, milyen intézkedéseket kívánunk bevezetni. Nos, szeretném megismételni, hogy a Cezár véleményünk szerint a legjobb megoldás a légirányítási rendszerek modernizálására. Ami pedig az eredményeket illeti, A Cezár bevezetésével javul a helyzet, tehát az energiahatékonyság már most bizonyos blokkok esetében javult, tehát közvetlen útvonalak jöttek létre. És ez jelentős megtakarításokat jelent üzemanyag megtarítást, illetve jelentős környezetvédelmi hatás, kihatás csökkentést. Tehát ezen a területen, a repülés hatékonysága területén azért van előrelépés. És végül az elnök megjegyzéseire reagálnék, aki utalt a politikai akarat hiányára. Nos igen, Mm, kérdés, hogy a bizottság mit tehet, többet tehet-e? Hát igen. Igen, és ezért is kezdtünk el, ezért is léptünk jogi útra bizonyos tagállamok ellen. Az Egységes Európai Égbolt kontextusában beszélünk ezekről a kérdésekről de ami a szavazási időszakokat illeti, ahogyan hangsúlyoztam, a tagállamok ellenállásába ütközünk. De egyetértek önnel, azt hiszem 2000-ben indult el ez a, ez a kezdeményezés, 2004-re valósult meg. Lajlo de Palacio idejében, tehát több mint tíz év telt el. Azóta változott a helyzet. A nagy gazdasági válság 2007-2008 során megváltoztatta a, azt, hogy mire összpontosítunk, a kapacitásról átértünk a hatékonyságra. Azt mondhatjuk tehát, hogy a rendszer, amely nagyon széttöredezett, még így is elvégzi a feladatát, de hogyha tovább növekszik a forgalom, akkor már fenntarthatatlanná válik. Ezt nagyon jól tudjuk. Tehát vegyesek az eredmények, bizonyos esetekben van előrelépés, gondolok itt a technológiai fejleményekre, ami azonban a szervezeti kérdéseket illeti, tehát annak lehetőségét, hogy a kontrollközpontokat átstruktúráljuk, fúzionáljuk. Nos, itt még elmaradás tapasztalható a tagállami vonakodás miatt, hiszen minden tagállam a saját légirányítását meg akarja tartani, a saját rendszerét. Presztisről van szó, hiúságról van szó, nemzeti érdekekről. A politikai akarat ellenében, hiszen szavakkal azt mondják, hogy hozzájárulnak az egységes európai égbolthoz, azonban a tetteikkel az ellenkező irányba haladnak. Minden tőlünk tehetőt megteszünk, de egyáltalán nem könnyű a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mm, nyilván észlelte már, hogy senki sem elégedett ezen érvekkel, hiszen 12 éve halljuk már ezeket, és úgy gondolom, hogy a pénzügyi válsággal érvelni, ez pont egy olyan érv, ami indokolná azt, hogy gyorsan lépjenek, hiszen mindenki azon panaszkodott, hogy pénzt veszítünk, most megtakaríthatnánk pénzt, mindannyian ismerjük a tagállamok érveit, de akkor is azt kérdezem, hogy miért nem tud jogi lépéseket tenni? Ezt is halljuk már évek óta. Miért nem teszik meg? Mi az oka annak, hogy az Európai Bizottság most itt ebben a kérdésben nem lép fel a szerződés és nem hangsúlyozza, hogy már pedig most a tagállamoknak cselekedniük kell. Miért nem történik ez meg? Ez számomra nem vált egyértelművé. Tudom, hogy ön csak közvetíti az üzenetet, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak szívességet tenne, hogyha a feletteseihez is eljutatná az itt hallottakat. Ez nem a személyes véleményem, de azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ez így nem folytatódhat. May I just come back? Um, we realize you're in quite a difficult... Igen, röviden. Valóban tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak. A légirányítókban nincs hiány. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudják lefedni a hétvégeket vagy a sűrű időszakokat, de a légirányítók, a pilóták, amikor elvállalják ezt a munkát, tudják, hogy ez éjjel-nappali munka. Tehát itt bizonyos tagállamok esetében a politikusokról van szó, a politikusoknál akad el a dolog. És ez nem elég, nem elég jó. A, valóban, ahogy az elnök is mondta, szabálysértési eljárásokra van szükség, ezt önök megtehetik. Dél-kelet Délnyugat-Európában, hogyha Franciaországot, Spanyolországot nézzük meg, ezek nagyon forgalmas területek, ezt önök is tudják, és mit látunk? hiányzik a politikai akarat, és nem néznek szembe a kihívásokkal, de nem mondják nekünk azt, hogy nincs elég légirányító, mert nagyon jól működik más helyeken, beszélünk a tanácssal, beszélünk a saját légirányító szervezeteinkkel, tehát tudjuk, hogy mi a helyzetet. Ez nem kihívás, és biztos, hogy nem is válasz a kérdésemre. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kívántam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy szeretnének-e reagálni. Természetesen, ha igen, akkor ezt most megteheti. Köszönöm. Ami a légiforgalmi irányítók esetén a hiányt illeti, Görögországban volt szó arról, hogy megnyissák az ágazatot. Olaszország felajánlotta, hogy kb. 20 légiforgalmi irányítót küld Görögországba, de ezt a kérést visszautasították azért, mert görög nyelven beszélő légiforgalmi irányítókat akartak. Tehát láthatják, hogy lehet, hogy nincs hiány az ágazatban, de ha megnézzük a helyi szintű kínálatot, akkor igenis van hiány Németországban, például túl sok a légiforgalmi irányító, de gyakorlatilag lehetetlenség őket más országban alkalmazni. Ezt akartam csak elmondani. Oké. Okay. Rendben, nos megállapítom, hogy mindannyian elégedetlenek vagyunk, de mivel optimisták vagyunk, ezért vagyunk itt a politikában, ezért dolgozunk a politikában, úgyhogy bizakodunk. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ami a cseppfolyósított földgázra és a gáztárlásra vonatkozó uniós stratégia. Az előadónak adom meg a szót, Claudia Monteiro de Aguiar. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretném elmondani, hogy ez a vélemény a fenntartható energetikai biztonsággal kapcsolatos uniós stratégia keretébe helyezkedik, valamint a földgáz tárolásával kapcsolatos stratégiával. Itt ugye egy alternatív üzemanyagról van szó, ez ugye a legkörnyezetszennyezőbb hagyományos tüzelő anyagok eh, visszaszorulását eh, eredményezi. Olyan szennyezőanyagokról van szó, mint a kéndioxid, a nitrogéndioxid és egyéb eh, részecskék. Ezen kibocsátásokat tehát így sikerül csökkenteni. Általánosságban véve közép és rövid távon az LNG biztonságot nyújt, és segíti az energiállátást az Unióban. Amikor ezt a véleményt elkészítettem, meghallgattam különböző szervezetek, szövetségek, vállalatok képviselőit, akik ebben az ágazatban dolgoznak, hogy jobban azonosítsam a különböző tagállamokban az LNG helyzetét. Ez egy olyan üzemanyag, amelyet a tengeri közlekedésben felhasználnak, és így a kénnel kapcsolatos, a kénkibocsátásokkal kapcsolatos irányában foglalt kitételeknek az ágazat jobban eleget tud tenni és így a hajók ki tudnak kötni az uniós kikötőkben 2020 után is. Éppen ezért az ágazat felkészült, fel kell készülnie, és ehhez arra van szükség, hogy a jogalkotók meghatározzanak bizonyos prioritásokat, bizonyos iránymutatásokat dolgozzanak ki. Fontos, hogy az európai kikötők elengét exportálni és importálni is tudjanak. Ez egy életképes megoldás már a városokban, hiszen a városi tömegközlekedésben a cseppfolyósított földgázt már használják, Éppen ezért most arra van szükség, hogy az áruforgalomban, a teheráruforgalomban is fel lehessen használni. Persze vannak bizonyos kockázatok, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Vannak olyan kockázatok, amelyekkel szemben kell óvintézkedéseket hozni, védekeznünk kell ezekkel szemben. Például a metán szivárgásra fel kell készülnünk, és ez azt is jelenti, hogy a lehető legjobb technológiákat kell bevetni, élen járjunk a csúcs technológiák felhasználásában, és ezek rendelkezésre kell, hogy álljanak, annak érdekében, hogy bizonyos esetleges károkat elkerülhessünk. Folyamatos finanszírozást kell biztosítani a kutatás fejlesztés számára is. S szeretnék még röviden utalni a szigeti és legkülső régiókra, ezen régiók helyzetére. Az alternatív üzemanyagokra vonatkozó irányelv 2016. novemberére határoz, írja elő a nemzeti keretek kidolgozását, ugyanakkor a kisebb méretű kikötőket a, nem veszi figyelembe, hogyha megnézzük azt, hogy a fő, a fő probléma az az, hogy a töltőállomások nem, helyez, nem találhatók meg mindenhol, az irányelvnek szembe kell szállnia ezzel az egyenlőtlenséggel, orvosolnia kell ezen különbségeket, hiszen a nagyobb kikötők készek lesznek arra, hogy a hálózatfinanszírozási eszközből finanszírozást kapjanak a regionális és nemzeti hatóságokkal együtt az Európai Bizottságnak oda kell figyelnie azon kikötőkre is, amelyek az alaphálózaton kívül találhatóak, amikor ugye döntést hozunk arról, hogy töltőállomásokat teremtünk, és kellő finanszírozást is kell biztosítani ezen töltőállomások számára. Ami szintén kapcsolódik a cseppfolyósított földgázhoz, az az, hogy kellő beruházásokra van szükség. Az Európai Bizottság alternatív tárolási és elosztási lehetőségeket szeretne biztosítani, ebben komoly lehetőségek rejlenek, de beruházásokra is szükség van. Van például egy virtuális gázvezeték Portugáliában, Madeira szigetén, kisebb tárolókkal. Gyakran ezeknek a gazdasági életképessége nehéz, és erre is oda kell figyelnünk. Ilyen példákat jobban szemügyre kell vennünk. Reméljük, hogy nem jönnek létre további energetikai szigetek, azokon kívül, amelyek már ugye létrejöttek, Fontos, hogy egy stabil keretet teremtsünk közép és hosszú távon, megfelelő finanszírozással. Európában már jó néhány LNG terminál van, tehát itt nem egy újdonságról van szó, vagy olyas valamiről, ami csak a közelmúltban jött volna létre. Vannak már adataink, körülbelül 1500 kamiont működtetnek LNG-vel, 8500-at CNG-vel, sűrített földgázzal. Ha hiszünk egy biztonságos és versenyképes egységes piacban, akkor jobban kell diversifikálnunk az energiaforrásokat, és egyértelműen erre az ágazatra kell támaszkodnunk. A vélemény, amelyet elkészítettem, természetesen bizonyos korlátokat kénytelen volt figyelembe venni, éppen ezért nem tudtam hosszadalmasan fogalmazni. Vannak pontok, amelyekre most a bevezetőmben kitértem, de természetesen állok rendelkezésükre. Az árnyékjelentéstevőkkel nagyon szívesen együtt dolgozom, az a célom, hogy konszenzust alakítsunk ki ebben a témában, egyértelmű legyen ez a jelentés, és lehetővé tegye ennek az ágazatnak, az elengének a térnyerését a közlekedési ágazatban. Köszönöm. Dank. Köszönöm, Teresa Griffin. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő asszony, tisztelt kollégák! Először is köszönöm a jelentéstevőnek a vázat elkészítését, illetve az inkluzív jellegű munkamódszert. Üdvözlöm a megújuló és alternatív üzemanyagokra vonatkozó utalásokat. A közlekedésben az LNG használata kötelező, hiszen most alternatív üzemanyagként használjuk, a szennyező konvencionális üzemanyagokat váltja föl, azonban a megújuló energiaforrás helyét nem veszi el, különösen nem a teherszállításban. Azonban oda kell figyelni nagyon fontos kérdésekre, amikor az infrastruktúrális fejlesztésekre gondolunk, ahogyan erre a jelentéstevő is utalt. Meg kell vizsgálni a gáz igényt Európában, és nagyon, nagyon fontos az is, hogy ezek ne elszigetelt eszközökké váljanak. Ugyanakkor az új gáz infrastruktúra nem szabad, hogy a technológiában akadályt teremtsen, gondolok itt a foszilis tüzelőanyagok használatára. Tehát egy belső gázpiac kialakítását párhuzamosan kell végezni az LNG terminálok fejlesztésével. És végül, de nem utolsó sorban, az energiahatékonyság, illetve megújulási energia célkitűzések az LNG felhasználásával párhuzamosan kell, hogy növekedjenek. Az LNG ö, hozzájárulhat a környezetvédelmi célok megvalósításához egy ígéretes alternatíva arra, hogy csökkentsük a szennyeződést, a káros kibocsátást, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy ez csak csökkentés, nem pedig fenntartható energiaforrás a jövőben. Tehát a feladatunk az, hogy energiahatékonysági célkitűzéseinket az Európai Unión belül megvalósítsuk, a megújuló energiaforrás arányát is. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartunk. Köszönöm. Robert Zile. Köszönöm szépen, csak néhány szót szólnék a frakcióm nevében. Úgy gondoljuk, hogy egy új stratégia mindenképpen egy pozitív továbblépés a belső energiapiac kiteljesítése felé. A jelenlegi terminálok kellő kapacitást biztosítanak, ugyanakkor a kapacitás 20%-os kihasználása egy nagy csalódás. Éppen ezért az elosztó struktúrát jobban ki kell építeni a régiók között. Örvendünk annak is, hogy a regionális együttműködést előmozdítsuk, hogy jobban fel tudjuk használni a tárolási kapacitásban elő lehetőségeket. Elismerjük azt is, hogy a TEN-T és a TEN-E szabályozás a hálózat finanszírozási eszközzel együtt fontos az Európai Unióban. Az ICR e úgy véli, hogy egy jól működő belső gázpiacot is ki kell dolgozni az Unióban, és a tagállamoknak hozzáférést kell biztosítani a cseppfolyósított gáz készlethez. Elnök, köszönöm szépen. Józó Rádosz következik. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE nevében szeretném jelezni, hogy örömmel fogadjuk ezt a jelentést. Mondta Irudiagiár képviselő részéről az LNG terminálok, valamint az alternatív üzemanyagok felhasználásával kapcsolatban, hogy a szennyezőbb hagyományos üzemanyagokat helyettesítsük. Három dolgot szeretnék hangsúlyozni, ami szerintem be kell kerüljön általánosságban véve egy ilyen jelentésben, Először is hangsúlyoznunk kell hogy az európai közérdekű projekteket fel kell sorolni, hiszen itt kulcs fontosságú infrastruktúrális projektekről van szó. Biztosítani kell, hogy az összes tagállam az Európai Unióban kedvezményezetje, haszonélvezője legyen ennek az anyagnak. Ami pedig a mi véleményünket illeti, hosszú távú megoldások szükségesek az LNG import számára azon kikötőkben, amelyek nem tartoznak a TNT alaphálózathoz, ezt jobban kellene definiálnunk, ez kulcsfontosság ugyanis a TRAN bizottság számára. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen be kell, hogy kerüljön a véleménybe. Ennyi lenne mindössze, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Maja Kilönen. Kiitoksia puheenjohtaja ensinnäkin haluan vilpit... Köszönöm szépen először is. Őszintén köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett. Szakértői tudásra alapozta ezt a dokumentumot, és kiegyensúlyozott anyagot hozott létre. Egy-két javaslatot fogunk benyújtani. Ezek a módosítók inkább az LNG utáni időszakra tekintenek ki a jövőben. Hogyha jól értettem, akkor a parlament egy közös, egységes álláspontot képvisel, és úgy gondolja, hogy az LNG nagyon fontos üzemanyag egy átmeneti időszakban. Azonban az LNG mellett energia, az energiareform és energia hozzáférési lehetőségeket is figyelembe kell venni hosszú távra, valamint cseppfolyósított biogáz termelésének lehetőségén is el kell gondolkodnunk, illetve az elosztási rendszereken. Ezeket is meg kell említeni a jelentésben. Ezen kívül oda kell figyelnünk arra, hogy az LNG szolgáltatóknak ösztönzést adjunk. Modernizálni kell az infrastruktúrát, és itt Európai Uniós eszközöket is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Keith Taylor. Köszönöm, Keith Taylor. Oh, well, thank you, uh, Chair, and, uh, thank... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a kiváló kiinduló pontot. Vitathatatlan, hogy uh, az LNG jobb eredményeket produkál a CO2, a nitrogén és a kén esetében. Azonban ez a jelentés tervezet evangélikus jellegű, ugyanígy az LNG támogatása is ilyen jellegű. Ezért inkább egy figyelmeztetést szeretnék megfogalmazni, a nem szándékos következményekre hívnám fel a figyelmét, figyelmet. Hogy amikor az adózási ö, adózás területén megváltoztattuk a dízelre vonatkozó szabályokat, akkor nem gondoltuk, hogy ez óriási légiszennyezési problémát von majd maga után. Aztán, amikor a bioüzemanyag javaslatot elfogadtuk, akkor se gondoltunk arra, hogy ez milyen hatást fejt majd ki a, a legelők, illetve a földek felhasználása területén, azaz az élelmiszertermelésről vesszük el a, a lehetőséget. Most ugyanezt a potenciált látom, egy foszilis tüzelőanyagról van szó, és csak és kizárólag átmeneti tüzelőanyagként gondolhatunk az elengére. Tehát egy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, gondolok itt a környezetvédelmi és energia teljesítményi kérdésekre, illetve meg kell nézni a megújuló energiaforrások vonatkozásában is ezt a kérdést. Aztán ott vannak az infrastruktúrális költségek. hogy ezt a mértékű LNG szolgáltatást hogyan lehet kialakítani, hogyan lehet megvalósítani, és ennek mi a költségvonzat. Aztán ott van a CO2 kibocsátás kérdése. Lehet, hogy csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátását az LNG alkalmazása, feltéve, hogyha a metán kibocsátását minimalizálni tudjuk. De a metán 86-szor veszélyesebb az éghajlatváltozás szempontjából, mint a CO2. És oda kell figyelnünk a jövőbeli tartalékokra. Ausztrália, Amerika, a frackingre a frackinget alkalmazza, illetve a nem konvencionális energiákat, tehát óriási a kockázat, ezért ezért óvatosságra intenék mindenkit, és azt kérem, hogy valóban célzottan tegyük mérregre az LNG eredményességét, még mielőtt a ebbe az irányba elmozdulnánk, és a harmadik legnagyobb energiaügyi hibát elkövetnénk. Köszönöm szépen, most pedig a bizottsági a szó, Monika Tigri. Thank you very much, um, Chair, um, Rapporteur Ms. Montero, um, Honorable Member. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy megvitathatjuk önökkel ezt a témát. Egyetértünk abban, Elméletben ez ugye a legjobb üzemanyag, ha foszilis üzemanyagokat nézzük, és a stratégiánk az megfelel a 2030-as, 2050-es stratégiák éghajlat és energia célkitűzéseinek, de persze környezetvédelmi kérdések itt felmerülnek, például ugye a szivárgás, amire fölhívták a képviselők is a figyelmet erre, de ezt a nemzetközi párbeszéddel meg lehet oldani, tehát arról kell gondoskodni, hogy megfelelőek legyenek a jogszabályok, és így a, az úgynevezett nem konvencionális gáz kitermelésekor a problémákat el lehet kerülni, és van már technológia, amely felhasználható. A szivárgás az mindenütt megtörténhet, vagy bárhol megtörténhet, de a jó technológiával, annak a felhasználásával elkerülhető. Tehát vannak hiányzó láncszemek, a meglevő infrastruktúrát kell a lehető legjobban felhasználni, és a, a meglévő eszközöket, értékeket ki kell használni, ezt egyébként hangsúlyoztuk is a stratégiában. A hiányzó láncszemeket le, be kell zárni, tehát hogy ne legyen a belső piac töredezett, mindenütt biztosítsuk a hozzáférést, és egyébként komoly lehetőségek lennek, vannak ebben, mert ez a fajta ö, megoldással a hálózatra nem csatlakozott területeket is ö, el lehet látni ö, gázzal. Tehát ez a fajta cseppfolyósított földgáz az kisegítheti mondjuk ö, Észak-Európa egyes térségeit, vagy az Atlanti, vagy a földközi tengeri szigeteket, ahol nincs olyan jó hozzáférés a gázhoz. És a véleményünk szerint a szállításra is, a szállításnak is vannak itt lehetőségei, nyilván a közlekedési bizottság az ezzel foglalkozik, a tengeri szállítás, de ebben a témában átadom a Digi Move-ban dolgozó kollégáimnak a szót, akik többet tudnak erről mondani önöknek. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. És meg szeretném köszönni Claudia Montairo de Aguiar előadó munkáját, és a többi kolléga munkáját is, akik együttműködtek a véleménytervezet elkészítésében. Szeretném kiemelni azt, hogy a földgáz kevésbé szennyező, mint más fosszilis üzemanyagok, és azt szeretném elmondani, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésének a célkitűzéseit könnyebben el tudjuk érni a földgáz használatával. Nyilván ez sem ideális megoldás még, de ha ezt összekeverjük a biotechnológiákból származó üzemanyaggal, akkor a hozzájárulás a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez már is sokkal jelentősebbé válik. Szeretném azt is kiemelni, hogy a Svédországban mi zajlik, nagyon jó a svéd példa, biometánt használnak 70%-ban, a flotta üzemanyagaként. És a a földgáz esetében, földgáz felhasználás esetében a kibocsátás jobb minőségű, tehát kevésbé szennyező. Nagyon sok európai városban javul a légminőség, hogyha ezt a fajta üzemanyagot használják. Aha, metán kibocsátásokat is figyelni kell, és a lehető legjobb minőségű technológiákat kell felhasználni. A tárolókból a végfelhasználóig való szállítás terén már nagyon sok változott és fejlődött. Most már a Volvo a gépjárművei például kettős üzemanyag felhasználással tudnak működni, és megfelelnek a normáknak, és kiderült, hogy a metán kibocsátás alacsony, de természetesen alapos vizsgálatokra van szükség, mielőtt a piacra kerül ez a megoldás. Ugye mindenki tudja, hogy az alternatív üzemanyagokról szóló alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelv azt írta elő, hogy legyen nemzetközi politikai keret ennek az évnek a november hónapjáig, tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak információt kell eljuttatni a bizottsághoz arra vonatkozóan, hogy milyen minimális infrastruktúrát kívánnak megteremteni az ilyenfajta alternatív üzemanyaggal működő gépjárművek számára, de a hajók számára is. És nyilván a tenti folyosókat is figyelembe kell venni. Ez az irányelv tehát az utántöltő állomások megteremtéséről szól, legalább a minimális infrastruktúra meglét, meglétéről a közúti közlekedésben és a kikötőkön is a tenté folyosókra figyelemmel. A bizottság támogatja a tagállamokat ennek az infrastruktúrának a kialakításában, például az Európát összekötő alap segítségével, a CEF segítségével, és az energia, illetve a közlekedési oldalon is jelentős összegek állnak rendelkedésre. A legutóbbi tender idén februárban került kiírásra, és az Európai Bizottság fogja ezt támogatni annak érdekében, hogy meglegyen a minimál infrastruktúra, és a mobilitás biztosított legyen, tehát a földkezzel működő gépjárművek mobilitása Európában biztosított legyen. Ezek a lényegi pontok, amiket elkívántam mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje a júni 21 déli 12 óra, és ezzel ezt a mai nyíltülést lezárjuk, most pedig a tájékoztatásra térünk át a trialógusokról. Az összes képviselő jelen lehet, de a nyilvánosságot kizárjuk, ezért kérném azokat, akik nem jogosultak arra, hogy itt maradjanak, hagyják el a termet.